Good morning, colleagues. Um, we begin this morning. Reggelt, kollégák! Elkezdjük a mai munkát, a napirend elfogadásával eh, fogunk kezdeni. 16-os eh, eh, pont előre kerül, itt van Dimitros Avramopoulos biztos úr, és ő fog beszélni velünk. Tehát ez most 9 órakor lesz, nem pedig 11 órakor. A 3-tól 10-es eh, terjedő napi rendeket 11-től eh, 12-ig eh, fogjuk, a 22-es pedig 10 órakor lesz a Kelly jelentést elhalasztjuk, amennyiben a megváltoztatott napirendtel kapcsolatban nincsen eh, ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak nyilvánítjuk. Eh, eh, horvát, máltai és ír tolmácsolás nincs. A 205-ös cikk alapján koordinátorok ülése Hala Aho urat az ECR részéről a koordinátorok a tartózkodási engedélyek egységes formátumának raportőrévé nevezték ki, aztán véleményt fog írni Jezek úr, aki a 2015-ös mentesítések témájában lesz véleményszerző Europol, Eurojust, Frontex, Alapvető Jogi Ügynökség, EMCDDA, CEPOL, EASO, EULISA, EDPS, tehát ezeket hagyják jóvá és arról tájékoztatom önöknek, hogy van, önöket, hogy van még egy rövid gépi szavazásunk 10 óra 40-kor, addigra legyenek itt a szavazókártyák. Amennyiben mindenki készen van, akkor tovább léphetünk. A 16-os napi rendi pontot hoztuk tehát előre, most 9 órakor. Örülök, hogy itt van köztünk Avramopoulos úr, és ő a Schengeni meghallgatásunkon is itt lesz majd ma délután, és ezt követően pedig lesz még egy átfogóbb lehetőségünk arra, hogy beszéljünk vele valamikor később, de most Dimitriszel a vízumreciprocitás kérdését akarjuk megbeszélni, ahogy a kollégák is tudják. Bizonyos EU tagállamok állampolgáraitól az amerikaiak és a kanadaiak vízumot kérnek, miközben az amerikaiak és a kanadaiak a Schengeni területre vízum nélkül utazhatnak. Ez egyre súlyosabb témává válik egy picit emlékeztetnék akkor a korábbi vitákra. Április 12-én egy delegált aktust fogadott el, illetve április 12-én a bizottság a 539 per 01-es rendelet alapján, amit a Libében április 20-án beszéltünk meg. Ezt követően a Libe koordinátorok május 10-én úgy döntöttek, hogy én írjak június 7-én Avromopoulos biztosnak, és mondja meg neki, hogy a bizottságnak kötelessége az 539 per 2001-es rendelet értelmében egy delegált aktussal ideiglenesen felfüggeszteni a vízummentességet az adott harmadik országok vonatkozásában. Július 13-án a bizottság eh, kiadott egy közleményt a reciprocitás hiányáról, amelyet augusztus 31-én Olivier Onidi főigazgató helyettes ismertetett velünk. Szeptember 13-án a LIBE koordinátorok Diaz de Mera volt raportőr, raportőr társaságában úgy döntöttek, hogy meghívják Avrampulos biztos urat, aki ezt elfogadta, ezt a meghívást, és most arra is kérem, hogy akkor beszéljen erről a témáról, ezt követően pedig elsőként Diaz de Mera fog szót kapni, de most majd a többiek. Most viszont átadom a szót a biztos úrnak. Köszönöm, Claude, kedves képviselők. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm önöknek, hogy eljöhettem ide, és beszélhetek önök előtt erről a komoly fejfájást okozó e, problémáról, e, és hát az önök segítségével azt remélem, hogy találunk valami kiutat. Én méltányolom azt a párbeszédet, amit folytatunk ebben a témában, mert biztos vagyok abban, hogy abban mindannyian egyetérthetünk, egyetértünk, hogy ez egy nagyon érzékeny téma. A vízummentességi e, reciprocitás Kanadával és az Egyesült Államokkal egyfelől arról szól, hogy az EU polgárokat nem érheti tisztességtelen és diszkriminatív bánásmód, másfelől viszont a stratégiánk hatékonyságától is függ. E, mit is értek ez alatt? Arról van szó, hogy e, olyan prioritásokat állítunk fel a stratégiában, e, hogy elérjük az eredményt, és nem akarunk konfliktust keresni, amelyeknek csak negatív hatásai lehetnek mindenkire nézve teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy önök kézzelfogható eredményt szeretnének látni. Először is hat kezdjem akkor Kanadával. Önök ismerik az erőfeszítéseimet, mert számomra személyesen is fontos ez az ügy. Volt egy lehetőség a konstruktív párbeszédre. Önök is tudják, hogy itt Romániáról és Bulgáriáról van szó, illetve arról, hogy az átfogó gazdasági és partnerségi megállapodásba hajlandók-e belemenni. Ennek a, ezeknek, a, ezeknek a ezeknek a megállapodásoknak az aláírása a fő eredménye lehet annak az EU-kanadai csúcsnak, amely október 27-én lesz. Én erre a politikai szintre eh, vittem ezt a vitát, és néhány hónappal ezelőtt McCallum miniszterrel találkoztam, ő a kanadai miniszter, megpróbáltuk, megpróbáltunk egy megoldást találni. Júliusban Kanada ígéretet tett arra, hogy menetrendet ad a vízumügyben, és most nagyon közel állunk ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Intenzív párbeszéd folyik minden érdekelt féllel, a legmagasabb politikai szinten. Önök is bizonyára értik, hogy politikai megoldást kell találnunk. Én biztos vagyok abban, hogy hamarosan beérik a munkánk gyümölcse. Úgy gondolom, hogy a Kanadával elért eredmény azt mutatja, azt igazolja, hogy a megközelítésünk helyes volt, türelmes diplomácia, kapcsolatok fenntartása, kötelezettségvállalás mindkét féléről, ez hozza az eredményt. E, kétlem, hogy a vízummentesség felfüggesztése ugyanezt a célt elérte volna. Sőt, inkább úgy vélem, hogyha mi Kanadára vízumkényszert rónánk ki, akkor valójában ellentétes hatást érnénk el. És ezzel elérkeztünk az Egyesült Államok problémájához. Miközben folytatjuk a megbeszéléseket az Egyesült Államokkal, sajnálatos módon ott nem tudok eredményekről beszámolni. Én mindig e, őszintén akartam önökkel beszélni, és most is őszintén fogok e, beszélni. A novemberi elnökválasztások, illetve a kongresszusi választások előtt nem számítok semmilyen változásra, és önök is érteni fogják, hogy miért nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt a kérdést folyamatosan a napirenden tartjuk, majd az új kormányjal és az új kongresszussal szemben is. Itt nem az akarat hiányáról van tehát szó, hogy nem akarunk a kötelezettségeinknek eleget tenni, és nagyon határozottan kiállni az érdekeink mellett, hanem az időzítésről van szó, hogy milyen időzítéssel érhetünk el egyáltalán eredményeket. A stratégiánk ugyanaz, mint ami Kanadával volt. Tehát a semmit nem hozó ellenségeskedés helyett elsősorban a párbeszédre és a türelmes diplomáciára fogunk támaszkodni. Az Egyesült Államok szerepe ebben a vonatkozásban nagyon fontos. Nem, nem, ott nem lehet kiterjeszteni az EU vízumentességi programot E, törvényalkotás nélkül. Míg a jelenlegi kongresszus Amerikában nem hajlandó a még hiányzó öt tagállamra kiterjeszteni a vízum mennyes mentességi programot. Én önöket is arra bátorítom, hogy amikor találkoznak az amerikai törvényhozókkal, mindig vessék fel ezt a problémát. Ugyanis ez egy közös EU erőfeszítés. És hadd fogalmazzak teljesen világosan, az Európai Bizottság nem fog vonakodni attól, hogy elfogadja a megfelelő delegált aktusokat, akkor, hogyha úgy vélnénk, hogy az vízummentességet hoz. E, de az amerikaiak vonatkozásában tudjuk, hogy a hatása ennek pont az ellenkezője lenne. Egy delegált aktus elfogadása a bizottság által veszélyeztetné az egész amerikai vízummentességi programot nagy valószínűséggel ahhoz vezetne, hogy bevezetik a vízumkényszert az összes EU állampolgárra, akik az Egyesült Államokba akarnak utazni. Kedves Claude, tisztelt képviselők, az Európai Bizottság egy törvénytisztelő intézmény, de van felelősségünk az iránt is, hogy informáljuk Önöket arról, hogy milyen negatív hatása lehet a szabályok alkalmazásának. Ezek a következmények, ezeket a következményeket minden polgárunk érezné, és az Európai Unió is megérezné stratégiai kapcsolatainkban együtt akarunk működni önökkel annak érdekében, hogy elérjük azokat az eredményeket, amit mindannyian akarunk, vagyis a teljes vízummentes reciprocitást az összes tagállam és az említett két észak-amerikai ország között. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy beszélhettem önök előtt erről a témáról. Köszönöm szépen. Többen hozzá akarnak szólni, nyilván, valóban. Fontos és kényes kérdések ezek volt, volt előadónk a Diaz de Mera úrral, kezdjük a sort. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet Avramopoulos úrnak is. Megköszönöm, hogy ellátogatott ide a szakbizottsági ülésre, és hogy arcával is hitettet a szakpolitika mellett, ezt én nagyra becsülöm. Azt is nagyon, azt is nagyra becsülöm, hogy eh, ilyen őszintén beszélt hozzánk. És miután a szeretetre, szeretettel kell válaszolni, szeretném, hogyha meghallgatná a tevő szavait. Ez gyakorlatilag a parlament álláspontja is, és szeretném én is ezt nagyon őszintén előadni. Biztos úr, bizonyára tudja, hogy a mai vita nem először fordul elő, már áprilisban és augusztusban is tartottunk erről a témáról vitát. Akkor, illetve azóta a bizottság nem változtatott az álláspontján. Valóban nagyon sok a gond, de az is biztos, hogy egyértelmű, hogy valamit nem tartunk be. Bízom abban, hogy Abramopoulos úr azon túl, amit már elmondott, ami egyébként nagyon pozitív Kanada esetében, és csalódásra ad okot az Egyesült Államok esetében. Ezen túl remélem, hogy komoly diplomáciai nyomást helyez majd az érintett felekre, annak érdekében, hogy visszatérjünk a legális alapokhoz. Ez az első dolog, amit szeretnék leszögezni. Ez nem tartalmi kérdés, ezt minden, minden egyes hozzászólásom alkalmával elmondtam. Nem arról kell most beszélnünk, hogy az Egyesült Államok vagy a Kanada állampolgári számára szükség van-e vízumra. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az 539 per 2001-es jogszabályban foglaltaknak meg tudunk-e felelni. Tehát kinek mi a feladatköre a bizottságnak, a tanácsnak és a parlamentnek, mi a feladatköre. A parlament felelősség teljesen jár el, és május óta két vitát is szedhetünk ennek a témának a szakbizottságban, kétszer a koordinátorok ezt megbeszélték, és kétszer volt kétoldalú vita is, akkor ott találkoztam jó magam is biztos úrral. Abramopoulos úr, örülök annak, hogy magyarázattal szolgált azzal kapcsolatban, hogy a bizottság mit tesz azért, hogy az Egyesült Államokkal és Kanadával megtörténjen végre a reciprocitás elve, és ennek ezt végre gyakorlatban is meg tudjuk valósítani. Ez megfelel annak, amit ma hallottuk, amit az elmúlt, elmúlt hetekben is elmondod. Ismétlem, ismétlem, hogy rendkívül fontos lenne az, hogy a diplomáciai mozgástéren belül nyomást tudjon gyakorolni partnereinkre. De ezen túl az 1.4.f-es pontot mindenképpen meg kell valósítani. Ennek értelmében a bizottságnak delegált aktust kell benyújtania 24 hónappal azután, hogy a reciprocitás hiányáról tudomást szereztek. Az, hogy ez nem történt meg, ez nagyon komoly jel, az Európai Bíróság július 2015. Eh, eh, július 19-én erről ítéletet is hozott. Ebben az ítéletben nem olvasható az, hogy a bizottságnak nyilatkozatot kell kiadnia. Ez nem szerepel benne. Ezzel a eljárási móddal, ami szerintem racionális, de nagyon bonyolult, ezzel a bizottság mások hatásköreit tulajdonítja el, pedig ez nem az ő feladata lenne. Az Európai Parlament hatáskörébe avatkozik be, illetve a tanácséba is. Egyértelműen ez egy intézményközi probléma. És a bizottságnak a szerződés őreiként kéne fellépnie. Ebben a helyzetben arra kérem Abramopoulos biztos urat, hogy tiszteletteljesen térjen vissza, térjen vissza a szabályok betűjéhez és szelleméhez, és a jogszabály értelmében járjon el. Mi, társjogalkotók, meg fogjuk majd azt vitatni, hogy a vízum újbali bevezetésének milyen következményei lesznek, és ez megfelelő lépése. A mi feladatunk az, hogy ezt eldöntsük, hiszen mi vagyunk a társjogalkotók. A parlament és a tanács feladata ez. Mi döntünk erről. Hogyha ez nem így van, akkor vajon milyen szerepünk van abban, hogy a jogszabályban foglaltak teljesüljenek? Egyértelmű, hogy milyen út vár ránk, de nem szeretnék most erről beszélni. Hadd mondjam el még egyszer, hogy én az Egyesült Államok barátja vagyok. Nem szeretném, hogyha ismételten be kellene vezetni a vízum kötelezettséget. De azt szeretném, és ezt szeretném igazán, hogy Kanada és Egyesült Államok esetében, tehát hogy Kanadai és e, Egyesült Államok is, Rom, Lengyelország, Bulgária, Románia, Ciprus és Görögország esetében alkalmazzák a vízum reciprocitást. Avramopoulos, ez nem azt jelenti, hogy én nem tisztelem az ön munkáját, nem, nagyra értékelem az ön munkáját, de mindenképpen harmóniára kell törekedni a stratégia és a hatékonyság között. Képzelje csak el, hogy az Egyesült Államok kongresszusa számára milyen hatással lenne az, hogyha bevezetnénk a vízum kötelezettséget, és mi lenne akkor, hogyha végül lépnénk valamit azért, mert nem hajlandóak a reciprocitást bevezetni. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok kongresszusának mindenképpen lépnie kéne. Ez egy stratégiai eszköz lenne ahhoz, hogy jogalkotási szempontból az Egyesült Államok kongresszusa lépjen valamit. Nézzük a következményeket. Hát bizony el kell gondolkodni a következményeken. A bizottság szerepe rendkívül fontos az európai intézményrendszerben, de a bizottságnak feladata az is, hogy minimalizálja a károkat, illetve a kellemetlen következményeket. A bizottságnak minden egyes esetben be kell tartani a jogszabályokat. Az alapszerződésnek a bizottság az őre azt szoktuk erre mondani, spanyolul, hogy ez egy forró krumpli, hát eh, ez ilyen problémákat bizony mi hamarabb meg kell oldani. Tehát a bizottságnak a jogszabályt be kell tartani, az 539 per 2001-es jogszabályt mindenképpen, és ez egy nagyon komoly diplomáciai kihívás. Köszönöm szépen. Ennél világosabban nem is lehetett volna fogalmazni a parlament oldaláról. Zippel asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok Diaz Demmer úrnak, hogy ilyen kimerítően mondta a véleményét, csak csatlakozni tudok a konzekvenciákról alkotott véleményéhez, és rövidre is foghatom. Hiszen rendkívül aggaszt engem az, hogy milyen jelzéseket adunk, és azzal, hogy ahogy kezeljük ezt a kérdést. Van egy világos megállapodásunk többek között Kanadával és az Egyesült Államokkal, egy világos menetrend szerint, amelyek kölcsönösen megengedik, lehetővé teszik a vízummentes utazás, és senki sem tartja ezt be. Ezt nem csinálják. A bizottság ö, habozik, ö, a delegált jogi aktus kiadásán, mert annak is lehetnek következményei, ahogy Diaz de Mera úr is elmondotta, mert voltak éppen nem minden, akarunk minden amerikai polgártól vízum kötelezettséget rájuk róni, Kanadából is lehet, hogy lesz egy megállapodásunk nem sokára, ugyanakkor az amerikaiak kevésbé visszafogottak, nem tartják magukat a nyilatkozataikhoz, azzal fenyegetnek bennünket már most, hogy mind a 28 tagállamra bevezethették a vízumkötelezettséget. Ennek láttán nem mondhatjuk azt hátradőlve, hogy ó, hát erre nem reagálunk, mert ez veszélyes lehet. Hogyha ez történne, akkor az amerikai kormány vagy a kongresszus mondhatja azt, hogy hát az európaiakat nem lehet komolyan venni, azt csinálsz velük, amit akarsz, nem tartják magukat a megállapodáshoz, és, és ha nem tartják magukat, és annak nincs konzekvenciája kérdésem ez tehát, hogy ennek fényében hogyan járjunk el? Mert hogy ahogy eljárunk, annak kihatása lesz nem csak a vízum kölcsönösségre, hanem általános kérdést vesz fel, vet fel a megbízhatósággal, a másokkal való együttműködésbe vetett bizalommal kapcsolatban. Ezért szerintem meg kell lépni azt, hogy delegált jogjaktust kell kiadni, és meg kell tegyük mindent annak érdekében, hogy a vízummentesség kölcsönösen megvalósuljon az Egyesült Államokkal, Kanadával, mind a 28 tagállam számára biztosítva ezt, és nem további hat hónapra, meg két-három évre kitolva ezt, hanem viszonylag gyorsan meglépve ezt. Thank you, Birgit. Uh, Köszönöm, Birgit. Huszmanova asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Az elmúlt két évben A 1289 per 2013-as jogszabályjal kapcsolatban az Európai Bizottság kiértékelte a helyzetet a vízum kötelezettség reciprocitásával kapcsolatban. Cipruson, Lengyelországban, Bulgáriában, Somániában ez eh, európai polgárok millióira van hatással az Európai Bizottságnak ugyebár ilyenkor kéne fellépnie, ez azt jelenti, hogy delegált aktust kell elfogadnia. Ehelyett április 12-én, amikor lejárt a határidő, a bizottság úgy döntött, hogy ezt a feladatot átruházza az Európai Parlamentre és a tanácsra. A rendelet ugyanakkor elég, egészen egyértelműen fogalmaz Claude Morales úr utalt már erre. A bizottságnak elvileg el kellene fogadnia egy delegált aktus a vízummentesség eltörlésének hiányáról. A vízummentesség hiányáról. A szóba forgó harmadik országok esetében nem történt meg az, hogy 24 hónap elteltével megszüntették volna a vízum kötelezettséget, és ennek a határideje idén április 12-e volt. A kérdésem az lenne, hogy ön szerint az európai polgárok, szóban forgó országok, tagországok állampolgárai hogyan kéne, hogy erről gondolkodjanak? Hiszen az embereknek az emberekben kezd kialakulni az a kép, hogy két külön osztálya van az európai polgároknak. Vajon komolyan veszik az Európai Bizottságot, hogyha nem végzi el a feladatát? Az Európai Bizottság a, az Európai Bizottság őrzője kéne legyen a szerződéseknek. Az összes tagország számára, és az összes jogszabály esetében nem a bizottság dönti el, hogy melyik jogszabályt hallandó alkalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy mondok, el kell mondjam, hogy árnyék előadóban a témában. Gabriel asszony a következő. Благодаря, господин председател. Аз най-напред бих искала да благодаря на комисара. Köszönöm, elnök úr. Avramopoulos biztos úrnak is köszönöm az elkötelezettségét és azt a koherens politikát, amit folytat együttműködve a tagállamokkal az elmúlt hónapokban azért, hogy elérjük a vízum reciprocitást. A vízum kötelezettség felfüggesztése az egész Európai Unió számára fontos, de azon belül is Bulgária számára különösen bolgár polgároknak a mai napig vízumra van szükségük ahhoz, hogy Kanadába vagy az Egyesült Államokba utazzanak. Amikor ön biztos úr találkozott John Malcolm-mal, akkor elég egyértelmű nyilatkozatok hangzottak el, hogy a vízum mentességre vonatkozó erőfeszítések azok egyértelműek és célzottak kell, hogy legyenek. És akkor itt most felidézném azt, hogy bizonyos eredmények azért vannak. Borisov miniszterelnök a múlt hónapban például pár beszédet folytatott Trudeau illetve beszélgetett Trudeau miniszterelnökkel, kanadai miniszterelnökkel, és a kanadaiak valóban azon dolgoznak, hogy megszüntessék a vízummentességet, és aztán 2017. januárjában Kanada lehetővé teszi a bulgárok számára, hogy vízummentesen utazzanak eh, Kanadába akkor, hogyha már korábban jártak Kanadába vízummal, illetve van amerikai vízumuk, és ezt követően tovább enyhíthetik a szabályokat. Mindez azért felvet bizonyos technikai és igazgatási nehézségeket, és lehet, hogy ezért lehet, hogy a dátumot, a teljes E, e, teljes vízummentesség vonatkozásában ki kell tolni akár 2018. május 1-ig is. E, látunk tehát eredményeket, amelyek részben az Európai Bizottságnak köszönhetőek, tehát látjuk a pozitív eredményeket, ugyanakkor határozottan kiállunk amellett továbbra is, hogy ne adjuk azt a benyomást, ne, ne teremtsük azt a benyomást, hogy az Európai Unió eltérően bánik az állampolgáraival, tehát az eredmények megfoghatóak és láthatóak kell, hogy legyenek. Tehát Kanada vonatkozásában van egy nagyon konkrét ért, konkrét kérdésem. Az, amit Kanadával eddig elértünk, ön szerint hozzájárulhat-e ahhoz, hogy az amerikaiaknál is hasonló eredményeket érjünk el, ez milyen szinten lehet modell, mit lehet esetleg jobban tenni, és mik a kihívások. Köszönjük, Gabriel asszony. Hóri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden. Mik a pontos követelmények, amelyeket az Egyesült Államok megszab az öt kérdéses ország számára? Ezek a követelmények olyanok, amelyeket ez az öt ország valószínűleg képes teljesíteni a belátható jövőn belül? Hozzáteszem azt is, hogy teljesen egyetértek a bizottságból és a biztossal abban, hogy az Egyesült megnyitni egy harcot abszolút nem volna bős dolog, kontraproduktív volna, semmiképp se hozná a várt eredményeket. Az, Egyesül, az Európai Unió egy nagyon heterogén gyűjteménye különféle országoknak, és még hogyha úgy teszünk is, mintha nem volna az, értetőnek tartom, hogy az Egyesült Államok nem így látja. Jó kérdés persze az, hogy a mostani helyzet mit tesz az Európai Unió imázsával, Bulgáriában, Romániában és a többi érintett országban. Ám azt is fel lehet kérdezni, hogy az EU imázsának hogyan ártana a többi tagállamban, a többi 23 tagállamban, hogyha emiatt elvesztenék a szabadutazási jogát az Egyesült Államokba. Mert épp azért, mert tagja ennek az Európai Uniónak. Thank you. Um, I have two members. Két hozzászóló van még, aztán zárom a listát. Wikström és Radev képviselők vannak még rajta. Cecilia, parancsolj! Köszönöm szépen, Köszönöm, hogy eljött ma reggel, biztos úr. Úgy érzem, hogy megismételjük azt, amit már egy hónap ezelőtt tettünk, és nem lépünk előre. Mi ez a diplomáciai megközelítés akkor, amikor tudjuk, hogy itt teljes megfelelését kéne követelnünk az egy es cikknek és az egész megállapodásnak, miszerint a bizottság delegált jogi aktussal kéne előálljon. Értem az érvelést egy diplomáciai kísérlet vagy erőfeszítés mögött, de nincsenek eddig eredményei ennek a módszertannak, és teljesen értértek a jelentéstevő által felvázolt perspektívával, és büszke vagyok arra, hogy eleddig ebben a házban vannak olyan elvi alapokon álló képviselők, mint Diaz de Mera úr, akik fölállnak, megvédik ezt az intézményt, megvédik az Európai Unió állampolgárait, és különösen azon az érintett öt állam állampolgárait. Ők a hősükre leltek ebben az emberben, akik időről időre újra és újra kiáll a jogaik mellett. Az Európai Bizottság ellen ez esetben, amit nagyon sajnálok. Meg kell kérjem biztos úr, miért van az, hogy mi, az Európai Unió, mindig a, a, a, a gyengébb szereplő álláspontját fogja. Mi vagyunk az erősebb gazdaság, mi vagyunk több lakossal, miért engedünk mindig újra és újra és engedünk, alávetjük magunkat az amerikai akaratnak. Nem látom ennek az okát. Jogi szempontból én a Juribban is tag vagyok, bár, bár ez a szabizottság, ami a Libe felemészti a legtöbb időmet. Jogi szempontból ez abszolút a bizottság részéről abszolút a cselekvés hiánya a kötelezettségének elhanyagolása. És ennek jogi következményei is vannak, mert a mi intézményünk felléphet az ön intézményével szemben, és ez teljesen megfelelne bizony a szerződésekben foglalt összes rendelkezésnek. Remélem, hogy nem jutunk el idáig. Őszintén óhajtom, hogy megoldjuk a problémát, megoldjuk, a, de azt is figyelembe kell venni mindeközben, hogy oly sok dolog függ az amerikaiakkal való megállapodástól. Tárgyalunk a TTIP megállapodásról, mi vagyunk a világ két legnagyobb demokráciája, és hogyha a kölcsönös tisztelet még most sem áll fenn, akkor milyen jövő képünk lehet, és milyen kilátásaink lehetnek a jövőbeli megállapodásokra, kereskedelmi megállapodásokat is beleértve. Őszintén hiszek abban, hogy a bizottság be kéne fejezze az, hogy, hogy újabb és újabb kommunikékkel áll elő, bizony jogi cselekvéseket kéne tegyem, magára kéne vállalja a jogi felelősséget, és lépnie kellene. És még egyszer mondom, és legyünk kicsit határozottabbak, nem mi vagyunk a gyengébb fél. És nem kéne csak engednünk a nyomásnak újra és újra. Ez egy kölcsönös érdek, hogy megállapodásra jussunk ebben a témában. A reciprocitást, a kölcsönösség elvét fenn kell tartani. Képzeljék el, hogyha mondjuk mi öt szövetségi államot kizárnánk a vízumprogramból, azt mondanánk, hogy ez az öt szövetségi állam a mi szemünkben másodrendű. Teljesen egyetértek Filisz kollégámmal ebben a dolgban. Meg kell mutassuk ennek az öt tagállamnak, az ottani állampolgároknak, hogy komolyan vesszük az aggájaikat. És hát a remény a Avramopoulos biztoshoz, kérem, cselekedjen. Ez a kérésem ma reggel a jelentéstevő együtt. Lépjen, vállalja a felelősséget, ne ismételgesse ugyanezeket a szavakat, ne újabb és újabb kommunikékkel álljon elő. Köszönöm. Cecilia, most a végén Radev úr, mielőtt megadjuk a biztos úrnak az árszót. Köszönöm. Biztos úr, a diplomáciai erőfeszítések, amelyeket a bizottság folytat, fontosak, de nagyon hosszú időbe telik mindez. Valóban értünk el eredményeket Kanadával. A múlt héten a bolgár miniszterelnök értesítést kapott a kanadai miniszterelnöktől hogy fokozatosan bevezetik a vízummentes utazást 2017-től kezdve, és teljesen átfogó lesz a vízummentesség 2018-tól. Ugyanakkor az Európai Bizottság szóvivője ezt nem erősítette meg, ami pedig az Egyesült Államok vízumentességi programját illeti román és bolgár állampolgárok szempontjából. Eh, ön úgy vélje, hogy a választások után, mármint az amerikai választások után lesz előrehaladás, előrelépés? És milyen menetrendre számít? Tehát mikorra derül ki, hogy mi lesz az Egyesült Államok politikája a választások után? nem gondolja-e, hogy az Európai Bizottság olyan jelzéseket küld, hogy a bizottság számára a partnerség az Egyesült Államokkal és Kanadával fontosabb, mint az, hogy betartassa vagy kikövetelje az EU polgárokkal szembeni egyenlő bánásmódot. Nem gondolja-e, hogy az EU jogszabályait fontosabb betartani, és előtérbe helyezni a szolidaritást az EU-n belül, ahelyett, hogy az amerikaiakkal és a kanadaiakkal mindenáról jó kapcsolatokat akarnánk. Um, Köszönöm, Rade úr. Biztos úr, ön bizonyára várta is azt, amit ma itt megkapott, de amikor a bevezetőjét tartotta, talán nem számított arra, hogy a kollégák mennyire elszántak, illetve mennyire, mennyire szenvedélyesen beszélnek erről a témáról. Volt már, elmondtuk, két-három, két, szakbizottsági vita erről, volt két-három koordinátori ülés erről a témáról. Azt említette bevezetőjében, hogy reméli, hogy a szakbizottságunk továbbra is figyelemmel adózik ennek a témának. Látta, hogy így van ez, Láthatta, hogy mennyire tisztelet tudóak, ugyanakkor elszántak a kollégák. Washingtonban a Washingtonban egy nagyon komoly és elég erőteljes eszmecsere történt a külügyi bizottsággal, illetve a minisztériummal. Elképzelhető, hogy az Egyesült, Egyesült Államok így vagy úgy gondolkodik az Európai Unióról, de a Libe mindent megtett azért, hogy eleget tegyünk az Európai Bizottság kötelezettségének, mert rávegyük az Európai Bizottságot, eleget tegyen kötelezettségének. Ma hallotta, hogy az összes frakció ebben az értelemben nyilatkozott. Számunkra tehát ez elkerülhetetlen, hogy a bizottság így járjon el, ez politikai nyomás gyakorlás jelent majd körbenézek, és látom, hogy a kollégák is bólogatnak, tehát ezt szeretnénk. Elnézést, hogy most azelőtt mondtam, hogy megadnám önnek a végszót, de lesz majd ezután egy szóbeli kérdés is, mert számunkra ez tényleg nagyon fontos, az egész szakbizottság számára, EIRS si szempontból is, de a szóban, forgó szag, a szóban forgó tagállamok számára is. Most pedig kérem, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm, Claude. Nem voltam meglepődve, de komoly elvárásaim is voltak. Nagyon realista voltam. Politikusokról van szó, úgyhogy azt kérem a képviselőktől, hogy, hogy politikai szempontból kezeljék ezt a kérdést. Tehát ne jogi és ne elméleti szempontból fogjanak ehhez a kérdéshez. Ezt próbáltam mondani a bevezetőmben is. Tisztelt Barátaim, tisztelt képviselők, én nagyon odafigyeltem az önök észrevételeire. Számomra is nagyon fontos az, hogy jelenleg hogy állnak a dolgok, ezt a képviselők is elmondták, de nekem is fontos. És minden, mindannyian ugyanazt szeretnénk, azt szeretnénk, hogyha teljes mértékben meg, megvalósulna a reciprocitás vízumügyben, az összes európai tagállam esetében, az Egyesült Államokkal. Pontosan tudjuk, hogy jogi szempontból milyen kötelezettségeink vannak. És természetesen a bizottság betartja a jogszabályokat. De meggyőződésük az, hogyha felfüggesztjük a vízumentességet most, az nem vezetett volna vízum reciprocitáshoz. Sőt, ez nem lett volna az egyetlen, nem lett volna eh, egyetlen európai intézmény érdekében se. Tehát ezzel a kérdéssel nem kellene most a bírósághoz fordulni. Ez sem Kanadával, sem az Egyesült Államokkal nem vezetne most reciprocitás, az is teljes vízummentességhez. Jelenleg az összes tárgyalási lehetőséget eh, kimerítettük. Kanadával valószínűleg előbb-utóbb lesznek majd eredményeink, stratégiánk eredményes lesz. Csak egy kis türelmet szeretnék még önöktől kérni. Ami az Egyesült Államokat illeti, most és a novemberi elnökválasztás után kell folytatni a stratégiát. Önök is eh, választott politikusok pontosan tudják, hogy mit jelent egy elnökválasztás tudják azt is, hogy a belügyekre hogyan hat egy ilyen típusú tárgyalás. Ezt ne felejtjék. Kérem, hogy tartsanak ki mellettünk ebben az erőfeszítésünkben. Addig nem hagyjuk abba a munkát, amíg a teljes reciprocitást nem érjük el az összes tagállammal. A jelenlegi eh, helyzetben az Egyesült Államokban, tehát a hamarosan bekövetkező elnökválasztás előtt most nincs esélyünk arra, hogy sikeresek legyünk. És ezt őszintén elmondom. Hogyha delegált aktust fogadnánk el, vagy fogadtunk volna el, akkor még azelőtt, hogy az Európai Parlament el tudott, fogadni, el tudott volna fogadni egy álláspontot, az azt jelenteni, hogy az összes európai polgár esetében felfüggesztették volna a vízumentességet. Kanada esetében arról vannak jelzéseink, hogy ha elfogadtuk volna a delegált aktust, az nem lett volna túlságosan hasznos a politikai folyamatok számára. Mária, Kanada egy közös nyilatkozatot tett, és ezt pontosan tudjátok, tudják önök is, hogy a, ők is mindent megtesznek velünk együtt, annak érdekében elérjük a teljes reciprocitást. Júliusban volt egy ezzel kapcsolatos miniszteri nyilatkozat, az egyértelmű volt, megígérték, hogy össze visszatérünk erre a témára, és akkor már lesznek egyértelmű határidők, hogy Bulgária és Románia esetében mikor függesztik fel a vízum kötelezettséget. Még nem tudom ezeket a dátumokat megerősíteni, de abban biztos vagyok, hogy Kanadából rövidesen nagyon jó híreket kapunk. Még az is lehet, hogy néhány óra leforgása alatt ezek megjönnek, ezek a jó hírek. Az Egyesült Államokkal ugyanazt a stratégiát fogjuk követni, ugyanezzel az eltökéltséggel. Hór! föltett nekem egy kérdést, hogy az Egyesült Államok számára mi jelent problémát. Az öt érintett tagállam esetében elmondhatjuk azt, hogy, hogy nem érik el azt a 3%-os vízum vissza, vízum megtagadási rátát, ami, amit az Egyesült Államok kér, Lengyelországban 6,4, Bulgáriában 17 Romániában 11 Horvátországban pedig 5,3 százalék. Az Egyesült Államok kongresszusának elvileg meg kéne változtatni a jogszabályt, hogy ezt a 3%-os küszöböt megváltoztassa. Viszont ez egyértelmű, hogy az Egyesült Államok kongresszus jelenleg ezt nem kívánja megtenni, és ezt önök is tudják. Kedves Cecília, nem értek ezzel együtt, mi sokat tettünk már az ügy érdekében. Nyomásgyakorlást végzel itt is, meg zárt ajtók mögött, és erről ismerünk. Te ilyen vagy. Az elmúlt tíz évben a bizottság mindent megtett azért, hogy az, egy, hogy az Európai Unió polgárai a lehető legszabadabban utazhassanak. A 2004-es bővítés alkalmával nagyon sok olyan új ügyünk lett, amely a reciprocitás hiányával jellemezhető. 18 tagállam Schengeri társult ország esetében voltak olyan, voltak vízumkötelezettséget nyolc harmadik országra vonatkozóan. Még mindig van két olyan harmadik ország, amivel gondolom. A reciprocitás mindig is eh, nagyon fontos volt politikai szempontból. Addig fogjuk folytatni a munkákat, amíg az összes ilyen problémát meg nem oldottuk. De tudom, hogy önök számára is fontos ez egy politikai jellegű megjegyzést is tenni. Igen, jogi szempontból van felelősségünk, de van politikai felelősségünk is. Ez pedig az, hogy a vízummentességet biztosítsuk az összes európai polgárnak, és hogy a mentességet ne törültessük el mindenki számára. meg önök is ecsetelték azt, hogy mi, mi próbálunk elérni, és ezért hálás vagyok. Még egyszer szeretnék Claude köszönetet mondani, hogy meghívtak ide, és azért, hogy ennyire világos, őszinte és konstruktív eszmecsere zajlott le közöttünk. Remélem lesz még ilyen. Tudják, hogy én mindig betartom az ígéreteimet itt a szakbizottságom előtt, mert hiszen családtagok vagyunk. Mindig betartom az ígéreteimet, és mindig be fogok számolni a folyamat összes eleméről. Köszönet még egyszer, és remélem legközelebb ugyanilyen őszintén fogunk beszélgetni, mint ma. Köszönöm szépen, biztos úr. Egy pillanat, bocsánat. Nem volna semmi teljes, hogyha Szofi nem egésztené ki egy nap ügyrendi kérdéssel. Tehát, ha jól értem, összefoglalhatjuk a válaszát úgy, hogy visszautasítom az európai biztosi kötelességem ellátását, mert a politikai meggondolások a törvény fölött állnak és a diplomáciai kapcsolatokat többre értékel, mint az európai állampolgárok jogait. Jól értettem, ezt mondta? És ha így van, ha nem látja el biztosi feladatait, akkor egyetértek Wikström kollégámmal, hogy az Európai Parlamentnek kellene bíróság, kell bírósághoz fordulnia. Ez nem ügyrendi kérdés volt, Szofi. Senki se gondolta persze, hogy az lesz. Monika. Ha lenne még egy perc erre, hogy egy kis drámát kibontakoztassuk itt körünkben, Diaz de Mera úrnak joga van a végén végszót kérnie, mint jelentéstevőnek. Kérdezem, erre akar úr, úr akar hozzászólni? Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Señor comisario, eh, efectivamente estamos en presencia... Biztos úr, ez egy politikai jellegű vita valóban, de már korábban is mondtam, hogy valójában itt egy eljárási vétáról is szó van, illetve, hogy az 539 per 2001-es jogszabályt megvalósítjuk-e. Ön gyakorlatilag azt hallotta az imént, hogy mi kitartunk majd elképzelésünk mellett. Tényleg komolyan mondom, hogy kitartunk majd. Ezt elmondta Moráes úr, az elnök is. És ezzel kell együtt élnünk, valójában ezt nyomásgyakorlásnak is lehet nevezni, tehát az Európai Parlament nyomást fog gyakorolni a bizottságra. Ebben biztos lehet. Az Egyesült Államok kongresszusa egészen kongresszusa máshogy vélekedik, mint az Európai Parlament. Összeférhetetlen a két szellemiség ebben a kérdésben. Nekünk egy stratégiára van szükségünk. Általában a stratégiát nem szokták nyilvánosságra hozni, hanem meg szokták valósítani. De én ezt nyilvánosságra fogom hozni. Elmondom, miről van szó. A delegált aktust meg kell hozni, és utána meglátjuk majd, hogy hogyan reagál erre a kongresszus. De hagyják ezt végre. Írják meg a delegált aktust. Ez az önök eszköze. Ez a tárgyalás legfőbb eszköze aztán majd nekik kell reagálni, hogy eldöntik, hogy fenyegetőek lesznek, vagy sem. Vajon elképzelhető-e az, hogy mind a 28 tagállamra vonatkoztatva bevezessük-e a vízumkötelezettséget? Ezt a kérdés, ezzel a kérdésekkel majd megküzdeniük a kongresszusban, hogyha a delegált aktus megszületik először kéne egy delegált aktus, és aztán majd elgondolkodunk arról, hogy mi történik. A parlament és a tanács kell, hogy erről döntést hozni, de kérjük szépen, hozzák már végre meg azt a delegált aktus. Hogyha megteszik ezt, akkor mindenképpen nagyra ítéljük majd azt, hogy végre eleget tesznek a kérésünknek, hogy diplomáciai nyomást gyakoroljanak. Uh, Mi abszolút megtapsoljuk azt, amit uh, Diaz uh, úr mondott, és szerintem ezt az eljárási pontot érdemes lenne befejezni. Én a biztos úrnak mondtam, hogy az eljárás elindítása maga egy politikai aktus. A Libe bizottsággal egy dolgot nem tehet meg, hogy lekezeli a Libe bizottságot. A, a politika itt most eljárási jellegű, tehát hogyha azt teszi, amit Diaz Demera úr mond, tehát beindítja ezt az eljárást, elindítjuk a labdát, és meglátjuk, hogy mi történik. És, tehát a felülőnek nem lehet kétsége, hogy ez a bizottság mit akar. Szóbeli kérdésből, plenáris vitából is hallhatja ezt a, kihallhatja ezt az álláspontot. Mi ezt egy nagyon politikai kérdésnek tartjuk, és mi tudunk arról az eljárásjogi kötelezettségről is, amit ön önt terheli, tehát a, jobban, mint érdeztem, erre úr, senki más nem tudna elmondani. Önnek van egy jogi kötelezettsége ezzel a politikai kérdéssel kapcsolatban, és mi ezt teljes mértékben így látjuk. Ráadásul az adott országok sérülékenyek, tehát miért nem indítja el az eljárást? Igazándiból ez lenne tehát az én felvetésem önfelé. Erre akar valamilyen módon reagálni? Na most, eh, ha egy politikus elé mikrofont tol és megkérdezi, hogy akar-e valamit mondani, akkor persze, hogy akar valamit mondani. Eh, én inkább egy kéréssel fordulok ön felé. Eh, gyakoroljanak több nyomást ránk, és nézzük majd meg, hogy ott az érveik mire vezetnek. Köszönöm kollégák, köszönöm ezt a vitát.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 Kedves kollégák, akik ebben a vitában részt akarnak venni, kérem üljenek le, és 11-es napi rendi pont következik, ami az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben. Nagy József a raportőrünk, és amennyiben megengedik, akkor röviden felvezetném ezt a témát. Most a módosítókat fogjuk megbeszélni, ez az éves helyzet, és ahogy kollégák is ismerik, vagy tudják, ez az egyik legfontosabb munkája ennek a bizottságnak. Sor kérdést nézünk át az Európai Unióban és az egyes tagállamokban. 986 módosítót nyújtottak be ehhez a témához idén. Nagy úr fogja elmondani, hogy mit gondol a módosítókról, és ezt követően pedig majd az árnyék előadóknak adom meg a szót, tehát először is kezdünk. Raportőrnek adom meg a szót, aki elemezni kezdi a 986 módosított. Ön készen áll, uram? Igen, tessék, ön jössz. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd köszönjem meg minden képviselőtársamnak a beküldött módosítókat jelentésemhez. 986 módosító futott be. Elég sok ez. Már a fordítása is elég sok időt vesz igénybe. Most ö, fűzzük össze őket kompromisszumokba. 111 módosító jött csak a egy-egy pontra át, óriási munkát jelent ezek feldolgozása és kompromisszumokba igazítása. Köszönöm szépen még egyszer a munkát. Szeretném tájékoztatni önöket a munka menetéről és rendszeréről. A módosítókat nem nem a 2016-os témák szerint gyűjtjük ki, gyűjtjük ki, mert hogy ez fontos, mert hatalmas mennyiségű módosító a 2016-os jelentés témái körül fogalmazódik meg. Mi a 2015-ös struktúrát követjük például a hivatkozások tekintetében az ember elleni meg, fellépés témájában már volt, van egy, van a tervezetben egy irányelvre hivatkozás, aztán az Európai Emberi Jogi Bíróság konkrét ítéletére nem hivatkozunk az ajánlásokban, hiszen itt minden emberjogi ügyre hivatkozunk a jelentés tervezetben. A hasznos módosítókat ugyan beépítjük, ám igyekszünk elkerülni a, a ismétléseket. Aztán azok a módosítók, amelyek a jogállamiságról szólnak, vagy ahhoz kapcsolódnak. Sophie Inetvelt asszony kiváló munkát végzett ebben az ügyben. Jelentésében már nem, akar, nem, nem, nem törekszünk arra, hogy megismételjük az ő jelentését itt. Nem sok értelme volna azt a jelentést itt újraírni a módosítók révén. Úgyhogy arra törekszünk, hogy általánosabb szinten fogalmazzunk ebben a tekintetben az alapjogok keretei közé illesztve ezeket. Sok módos törekedett a gyermekjogok témájában az inter, a, a elveszett kísért gyermekek intergrupja részéről. Itt az eredményes gyermekvédelmi rendszer célját követjük, a gyám kísérő rendszerrel és azzal, hogy a tagállamok információt cseréljenek egymás között ebben a témában az árnyékeladó ülésén is megvitattuk ezt. Aztán lesz egy új fejezet a látogatói jó. A digitális jogokkal kapcsolatban nagyon fontos téma ez a mai időkben. Az új technológiák mikéken kapcsolódnak az alapjogok érvényesítéséhez, például a drónok ügyében, vagy az online zaklatás ügyében, vagy az internetről való törlés ügyében, vagy a gyermekjogok ügyében méltán hangoztathatóak ezek az összefüggések. A jelentés nagyon sok területet taglal általános szinten az emberjogok, az alapjogok keretei között. Nem szeretném ugyanakkor, nem szeretnék elveszni a részletekben, nagyon konkrét ügyek részleteiben, amelyekről eleve szólnak konkrétan erre a témára szabott jelentések. Kérem, értsék meg, hogy a 986 módosító nem tudtam ezek mindegyikét teljes szövegében megjelenteni a jelentésben. Nagyon kemény munkát igényelt az, hogy a kompromisszumokat úgy fogalmazzuk meg, hogy minden felvetett gondolatot lefedjenek, de azt nem várhatják, hogy, hogy, hogy a, a megfogalmazásokhoz is ragaszkodjunk mindenhol. Úgy gondolom tehát, hogy egy teljes körű képet tudunk nyújtani az Európai Unióban az alapjogok eh, helyzetéről, és most várom a hozzászólásaikat. Szerintem nagy úr, nagy munka a, ez a sok módosító nyilvánvalóan, amit önre rót. Többen is jelentkeztek a módosítók megvitatásának bevezetéseként. Ravadalon asszony, Krisztin parancsolj. Euh, euh, köszönöm szépen, köszönöm ezt a bemutatást, bevezetést. Engedje meg, hogy rátérjek néhány olyan módosítóra, amit Szilvi Guillaume kollégámmal adtunk be, és aminek célja az, hogy bizonyos dolgoknál kicsit pontosítsuk ezt a, ezt a jelentést, pedig szerintem ezek nem részletkérdések, ezek olyan témák, amiket mi mélosításként szeretnénk bevenni, amik fontos részét képezik a 2015-ös évnek. Először is a nőkkel szembeni erőszak kérdéséről szeretnénk beszélni. Ez egyértelműen az alapjogok az alapjogok tiszteletben nem tartása, és ez brutális diszkriminációt is jelent. Ez az egyenlőség hiánya a férfiak és nők között. Ne felejtjük, hogy ez egy elfogadata jelenség, az egész Európai Unióban jelen van, ennek hatása van az áldozatokra és a teljes társadalomra. Sajnálatos, hogy a lányok és asszonyok, lányokat és asszonyokat nem védik meg ugyanolyan módon az erőszaktól az Európai Unió teljes területén. Tehát a nők elleni erőszakkal ellen mindenképpen küzdeni kell. Ez 2015-ben is gond volt. Az isztambuli egyezmény ratifikációja is fontos téma az egész Európai Uniónak és az összes tagállamnak ezt ratifikálnia kell. A bizottságnak van erre vonatkozóan egy külön irányelvjavaslata. Van még két téma itt ezen belül. Egyrészt a szexuális erőszak áldozatait védeni kell, illetve az LGBT közösség tagjait is védeni kell. Az erőszak minden formája elfogadhatatlan. Módosítónkban azt is hangsúlyozzuk, hogy az ember csempészet elleni harc esetében mindenképpen védeni kell a menekülteket is, és bármilyen ennek a problémának minden áldozatát ugyanolyan módon kell védeni, és ide értendőek természetesen a kíséret nélküli kiskorúak. Az embercsempészetnek egyébként, az Európa, embercsempészetről egyébként az Európa Tanácsnak is van egy egyezménye, ezt is figyelembe kell venni. Vannak aztán még olyan dolgok is, amelyek nem szerepelnek a jelentésben, a jogállamiság tiszteletben tartása, az alapjogok tiszteletben tartása. 2015-ben ez sajnos aktuális probléma volt, tehát a jogállamiságra a jogállamiságot sértő intézkedéseket mindenképpen itt is fel kell sorolni az Európai Uniónak kötelessége, hogy elérje, hogy az összes tagállam tiszteletben tartja a jogállamiság elveit. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Koradza Bilt asszony. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. E, Nagy József kollégának gratulálok eh, ahhoz, hogy eh, ilyen sok mindent befogadott a módosítókból, és különösen a gyermekjogi eh, módosítókra gondolok, és én, mint társelnöke a gyermekjogokkal foglalkozó intergrupnak eh, külön örülök ennek, és szeretném, hogyha a kollégák is támogatnák mindezt. Valóban itt most arról van szó, hogy eh, komolyan akarjuk venni az online gyermeki jogokat, a profilalkotás megtiltását, a direkt agresszív reklámozást a gyerekek irányába, illetve gyermekek adatainak védelme. De szó van itt a gyermekek elleni erőszakról is, az eltűnt gyermekekről is, és remélem, hogy mindannyian támogatják ezeket a változtatásokat, ezeket az részeket. Ez egy alapvető jogi jelentés, és nekünk emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy a homofóbia, a zaklatás, e, a szexuális orientáció alapján történő erőszak, illetve e, diszkrimináció az e, alapvető jogi jogsértés és elfogadhatatlan. És szeretném aláhúzni még egyszer azt, hogy a tanács és a bizottság ugye ahol blokkolva van a tanácsban a diszkrimináció ellenes irányelv, nos ezt fel kellene oldani, ezt a befagyasztott állapotot, és remélem, hogy ez a jelentés ebben is változtatást hoz. Köszönöm. Katerina Csinicsi. Innicsi. Köszönöm, köszönöm, Claude. Én is szeretnék köszönetet mondani nagy kollégának, illetve az összes árnyékelentéstevőnek, Hihetetlenül nagy munkát végeztek, és sok van még azért hátra is. Koracabírt asszonyhoz csatlakozom, az Intergroupnak én vagyok a társelnöken, oda kell figyelni nagyon a kiskorúak jogaira. Én egy másik dolgot szeretnék azonban most kiemelni, csak gyorsan. Én úgy gondolom, hogy az alap jogok között föl kell sorolni azt is, hogy föl kell sorolni azt is, hogy az internet milyen veszélyeket rejt, és hogyan lehet megvédeni az embereket. A felejtéshez való jogot mindenképpen meg kéne itt említeni, tehát az emberi méltóságot, illetve az ember jó hírnevét megsértő tartalmak törléséről mindenképpen mondanunk kell valamit. Sajnálatos módon az ilyen problémák miatt többen is öngyilkosságot követtek el, és eh, leginkább a, a kiskorúak esetében voltak ilyen halálesetek az úgynevezett kiberzaklatás sok kiskorú áldozatot követel, pontosan az interneten elérhető tartalmak miatt. Megköszönöm a kollégának a munkáját, és mondom, aláhúznám, hogy szerintem erre a típusú védelemre is mindenképpen utalni kell, majd ilyen irányú módosítót én magam is be fogok terjeszteni. Köszönöm. Szilvi von Kaufmann. von következik. Thank you, Chairman. Uh, I'd like to speak on... Köszönöm, elnök úr. Én most Niedermüller Péter helyett szeretnék beszélni, aki most nem lehet itt, és elnézést kér ezért a távollétért. Tehát felolvasom, amit írt. Niedermüller úr először is megköszöni a raportőrnek és az árnyék előadóknak a munkát, amelyet a módosítókkal kapcsolatban eh, végeztek. Nagyon sok módosító van idén is. Összességében a hatáját akarjuk kiterjeszteni a jelentésnek, és konkrétabb csoportokra, konkrét olyan esetekre szeretnénk kiterjeszteni, amelyek általában hiányoznak az ilyen jellegű jelentésekből. Először is a jogállamiságról szólnék. A jogállamiság az az alapvető jogoknak a bázisa, ahogy azt a bizottság és a tanács is elismeri. Nagyon sok jogállamisági kérdés volt, merült fel 2015-ben, különösen Magyarországon és Lengyelországban. Számomra egyértelmű egyértelmű, hogy nem fogadhatunk el alapvető jogi jelentést anélkül, hogy ezeket a kérdéseket említenénk, illetve hogy milyen lehetőségeket látunk. Nem kell megismételni az infelt jelentés konkrét bekezdéseit, de azért mégis érdemes rájuk utalni, és több frakció is nyújtott be ilyen, e, ilyen megoldásokat. Az LGBTI közösségek jogaira általában nem térnek ki ezek a jelentések, és ezért is LGBTI jogokról egy sor módosítót nyújtottunk be, ami pedig a nemek közti egyenlőséget illeti. A jelentésben ilyen módosítók is szerepelnek, illetve mi, változat, mi nyújtottunk be ilyen módosítókat is. Aztán a nők elleni erőszak kérdésénél is az egyenlőség tágabb értelemben vett aspektusaira szeretnénk rávilágítani. Itt a szexuális és reproduktív jogokra is gondolok, különös tekintettel Lengyelországban közelmúltban bekövetkezett eseményekre, illetve a hatályos ír vagy lengyel abortusz törvényre tekintettel. Ami a romákat illeti, kihúztuk azt a bekezdést, amely a gyerekekkel való koldulást E, ra utal, mert ez összeköti a romákat a koldolással, és egy szimplisztikus, egy túl egyszerűsített képet nyújt erről a jelenségről, és nem gondoljuk egyébként, hogy a kriminalizálása a koldulásnak megoldás lenne Magyarországon. Már láttuk, hogy milyen eredményre vezetett a hajléktalanság kriminalizálása. Úgy gondoljuk, hogy konkrét alfejezetre vagy bekezdésre van szükség a szólásszabadsággal, illetve a kiismereti szabadsággal kapcsolatban. Meg kell védeni a média és újságírói szabadságot. A közelmúlt beli, a népszabadság közelmúlt buli ellehetetlenítése mutatja azt, hogy a politikai beavatkozás igenis létezik, és ez alássa a média pluralizmust. Emellett rámutattunk a vallásszabadságra, is, mert az utóbbi időben megszaporodtak az antiszemita és antimuzulmán diszkriminációs esetek. A tegnapi árnyék előadói ülés után én arra számítok, hogy konstruktív vita lesz, és kompromisszumos módosítókat tudunk kialakítani, de addig még hosszú útat kell bejárnunk, mielőtt novemberben ezt a jelentést el tudjuk fogadni. Köszönöm. Köszönjük, Szilvia. Nem tudom, kimaradt valaki? Nos, amennyiben nem, akkor visszatom adni a szót nagy úrnak, a raportőrnek. Köszönöm szépen, kollégák, a hozzászólásokat. Úgy gondolom látható hatalmas és nagyon széles merítésű jelentés ez, és nagyon kemény munkát jelent majd az árnyék előadókkal való együttműködésben, hogy megtaláljuk minden felvetésnek a helyét. Köszönöm mindazoknak, mindazokat a módosítókat, amelyeket most is felvetettek, különösen a gyermekjogok érvényesítése tekintetében. Említettem már, hogy munkánk során olyan témákra szeretnénk főképpen koncentrálni, amelyek nem túl gyakran merülnek fel más jelentések témájaként, és más olyan a 2015-es évvel konkrétan vonatkozó témák mellett. Nagyon fontosak a gyermekjogok, és minden fejezetben, kivált kép a gyermekeknek szentelt fejezetekben, de máshol is megjelenik ez a kiemelt téma. Ha megengedik, röviden reflektálnék néhány felvetésre. Also the rule of law. A jogállamiság témája is kiemel, de nem az volt a célunk itt, hogy, hogy egymásra mutogassunk, Persze értem, hogy vannak képviselőtársaim között olyanok, akik szeretnének élni ezzel az alkalommal arra, hogy ezt a nemzeti politikában ö, ö, szerezzenek gólokat. De itt sokkal magasabb kell gondolkoznunk, általában az Európai Unió szintjén meggondolva a dolgokat. A gyermekkoldulás témájával kapcsolatban szerintem itt egy félreértés van itt megint csak nem arra van szó, hogy meg akarnánk szégyeníteni a roma kisebbség tagjait. Azért kell megvitatnunk ezt a kérdést, mert itt ebben a városban is, és minden európai városban látható, hogy nem egy etnikai ügyről van szó, semmi köz etnicitáshoz, hanem a gyermekekkel való visszaélés abúzusról van szó, és a gyermekjogokról beszélünk, nem lehet szemet hunyni e dolog föl csak azért, mert esetleg egyik vagy másik nemzeti vagy etnikai kisebbség érzékenységét esetleg sértené. Szerintem e, ez nem egy jó meglátás, de meg kell vitassuk az árnyékelő ülésen persze ezt a felvetést is. Köszönöm még egyszer, és várom a együttműködést. Köszönöm. thank you. Um, Köszönöm. A Libében november 17-én lesz a szavazás szakbizottsági szavazás. Most pedig 10 óra 40-kor lesz szavazásunk. Ha nem bánják, addig szünetet tartunk. Juan Fernando. Ügyrendi kérdés? Igen, ez tényleg az, bizony ügyrendi kérdés. Talán lehetne most a triológus, a vízum kapcsolatos triológusról való beszámolót megtartani, a szavazás előtt a, a szünet helyett, mert vannak árnyék előadóink itt, akiknek el kell menni más ülésekre. Például Valero asszony jelezte, hogy neki el kell majd mennie később egy másik ülésre, holott nagyon szeretne a, a, azon pont vitáján részt venni, amely a vízumkódex állá, állásáról szól. Miért ne lehetne? Miért lehetne most megvitatni? Ha mindenki egyetért, ám legyen használjuk az időt hatékonyan. Köszönöm Fernando javaslatot. Én is örülök, hogy tudunk időt megtakarítani. Bocsánat azoktól, akik akik kávézni akartak, most mégiscsak, mégsem lesz szünet. Okay, I wanted a coffee. Én is akartam kávét. Én is szerettem a szünetet, bevallom. De ehelyett végezzük a munkánkat, és a vízumkódex rikasztját tárgyaljuk meg. Megyünk tovább, akkor tehát négyes napi rendi pont. A trialógus tárgyalások állásáról szóló beszámoló. Március 16-án szavaztunk erről a jelentésről a szakbizottságban. Felhatalmaztuk a jelentést, volt, hogy tárgyaljon a tanácssal és a bizottsággal, első olvasatra törekedve, a holland elnökség alatt elindultak a tárgyalások, és persze folytatódnak a szlovák elnökség alatt is. Először a jelentéstevőnek adom meg a szót, és aztán azoknak a képviselőknek, akik szeretnének hozzászólni. Juan Fernando parancsolj! Thank you, Chair. Thank you for your understanding. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, köszönöm a kollégáknak is, hogy ilyen megor- megértőek voltak, hogy röviden be tudom mutatni, hogy hol tartunk most. Azt hiszem egyetértenek abban, hogy ez egy rendkívül fontos téma, és nagyon fontos az is, hogy a vízumkódexet frissítsük, a Lisszaboni szerződés, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapelveinek értelmében kell frissíteni. Egy közös vízumpolitikára van szükség, és az Európai Unió külső határait is közösen kell védenünk, és biztosítanunk kell a harmadik országból érkezők Európai Unión belül történő szabad mozgását. A bizottság eh, kezdeményezése után eh, úgy tűnik, hogy akadályba ütköztünk. A tanács esetében arról beszéltünk, hogy nincs meg a kellő politikai akarat. Egyáltalán nem tudunk semmilyen irányba mozdulni, nem, nem látható a kompromisszum. Az Európai Parlamenttel képtelenek megegyezni a tanácsban. Tehát konkrétan velünk sem tudnak megegyezni. A saját bőrünkön éreztük a politikai akarat hiányát. Ezt többször is tapasztaltuk a tanácsra folytatott megbeszéléseken, a trialógusok alkalmával. A tegnapi napon is volt egy ülésünk a szlovák elnökséggel, Mateus Rúte képviselte, főigazgató úr a bizottságot, tegnap ülésem. A teljes anyagról beszéltünk, tehát a humanitárius vízumokról is beszéltünk, aztán érintettük az olyan országok, azokról az országokról is beszéltünk, amelyek hajlandóak visszafogadni polgáraikat, az Európai Unióból, tehát ilyen esetekben milyen könnyítési mechanizmusokat lehetne alkalmazni, aztán a, a különböző légi kikötőkre vonatkozó tranzit vízumokról beszéltünk, aztán a szoros, a közeli hozzátartozók esetében a könnyítésekről, és a többszöri belépésre feljogosító vízumokat is megtárgyaltuk. Ezen fejezetek közül egyikben sem láthattuk azt, hogy lenne valamiféle pozitív jel a tanástól, hogy hallandóak lennének kom- kompromisszum készséget mutatni. Mi viszont nagyon kompromisszum készek voltunk, eredeti álláspontunktól elmozdultunk, ezt a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők is megtették, tehát a LIBE szakbizottság álláspontjától már közelítettünk, feléjük, de az örészikről semmiféle jelét ennek nem láttuk. A tanács képtelen arra, hogy kompromisszumkészséget mutasson. Hogyha ez lenne erre az első példa, ha ez lenne ilyesmire az első példa, hát az még elfogadható lenne, de egyáltalán nem ez az első példa. Nagyon sok olyan téma, nagyon sok olyan dosszié van, amely hasonló problémákkal küzd, amely megakad a tanácsban. Úgy tűnik, hogy a tanács nem képes arra, hogy felfogja, hogy mi is társjogalkotók vagyunk, tehát nem lehet keret határozatokkal, tanácsi döntéseket hozni, ahogy ez annak idején volt a Lisszaboni szerződés előtt. Nem. Mi is ugyanolyan társjogalkotók vagyunk, mint ők. Ezt ők nem fogják fel, és ők semmilyen módon nem mutatják a kompromisszumkészséget. Még néhány dolgot hadd mondjak el, csak hogy jelezzem, hogy a helyzet mennyire komoly. Nem humanitárius vízumokról van szó. Az Európai Parlamentnek teljes joga, hogy a humanitárius vízumok kérdését felvesz, felvetse, de mi felvesse, azért, mert számos meghallgatást szerveztünk erről, ahol a humanitárius szervezetek, szakértők, vallások, tehát egyháza képviseleti, a civil társadalom képviselői itt voltak, és ők is elmondták azt, hogy milyen tragikus dimenziója van ennek a humanitárius válságnak itt az Európai Unióban. Szoktuk menekült válságnak is hívni, de nem csak a humanitárius válságok kérdésében nem hajlandó a tanács mozdulni. Arról van szó, hogy a kompromisszumot nem akarják elérni, például a visszafogadások könnyítését, vagy a kötelező képvis képviselettel kapcsolatban, pedig ez segítene a vízum probléma megoldásában, nagyon sok ember esetében. Vagy a közeli hozzátartozók, vagy a többszöri belépésre feljogosító vízum esetében, hogyha tanács nem működik együtt, akkor nem lesznek jogszabályok úgy tűnik nem fogják fel, hogy ahhoz, hogy a jogszabály létrejöjjön, szükség van az Európai Parlament együtt döntésére, arra, hogy az Európai Parlament is részese legyen ennek a döntési hozatalnak. És ez nem egy elszigetelt eset, nagyon sok, nagyon fontos dossziéban, a menekült kérdésben, a Schengen dolgozásában, felülvizsgálatában ugyanez a probléma, és valószínűleg ott is lesznek ilyen padhelyzetek, és ez azzal a hatással jár majd, hogy a mandátum végére teljes katasztrófa lesz az ö, jogszabályok helyzete, és szerintem van miért aggódniuk, hiszen úgy tűnik, hogy szemünk láttára omlik össze az európai állam. Köszönöm. Van egy árnyék előadó, aki szeretne beszélni. Odil. Köszönöm. A tanácstól nem kaptunk semmilyen választ, és ugye ugyanez a helyzet a felfüggesztési mechanizmussal kapcsolatban. A tanács egyszerűen nem lép. A tanácstól azt kaptuk a humanitárius vízummal kapcsolatban, mint választ, hogy van nemzeti vízum, ezt lehet használni. De hát ez nem működik. És amikor tudjuk valamiről, hogy nem működik, és egyik ország sem használja, akkor valamit illene tenni, nem? Változtatni. Tehát én a raportőrt támogatom. A háromoldalú tárgyalásokon nagyon fontos az, hogy erősek, határozottak legyünk, azért is, amit ön is, ő is mondott. A, a tanács nem számol velünk. Igazándiból azt akarják, hogy menjünk el, ne is legyünk ott, ne akadékoskodjunk, és a tanácsnak pedig meg kell értenie, hogy mi társjogalkotók vagyunk. Hát ennyit akartam hozzáfűzni, köszönöm szépen. Az EPP részéről Becker úr következik. Danke, Herr Vorsitzender. Ähm, köszönöm, elnök úr. És én csak megismétlem azt, amit többször mondtam már személyes beszélgetések során, hogy én habe. Das ist, glaube ich, auch eine Selbstverständlichkeit, dass man loyal... Hogy eh, a raportőr vezető szerepét eh, azt eh, nem vonjuk kétségbe. Ganz anders als... De én kicsit látok azért változtást is a, ta, a, a, a tanács valóban nem mutat eh, érdeklődést a humanitárius vízumok gondolata iránt, ahogy azt eh, a kompromisszumos eh, módosítókban szerepel, illetve a bizottság is javaslatot tett rá, de a tanács das die Regelung eines humanitären Visums de a tanács azzal érvel, hogy eh, a szabályok, a humanitárius vízum szabályok nem illeszkednek be a vízum kódexbe, ami elsősorban az üzletemberekre és a turistákra van szabva. Ich erkenne in allen anderen Punkten keine Verweigerung. És a tanács ezért eh, áll ellent. Ez az egyetlen oka. Más területeken én eh, azért észlelem azt is, hogy logikus tárgyaló taktikát folytatnak, aki valaha volt tárgyaláson, az tudja, hogy a, időlag az időleges visszavonulás, illetve az azonnali engedmények adása fontos területeken, az nem elvárható taktika. azt gondolom, hogy kompromisszumról lehet szó például a, a rokonok kérdését.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 ott szükség van arra, hogy egyértelmű jelzés legyen a humanitárius vízumok mellett a tanácstól. Ez pedig viszonylag könnyen elérhető akkor, hogyha a tanács, a parlament és a bizottság megállapodnak abban, hogy a következő megfelelő jogszabályba beleírják a humanitárius vízumot, és ezzel meg teremtik a rendelkezéseket, tehát amikor a vízumkódexről van szó, és az azon, annak a módosítóiról, nem gondolom, hogy alá kéne ásni azoknak az érdekeit, akikre a vízumkódexet szabták, akiknek szánták, tehát üzletemberek, turisták érdekeit aláásni, vagy a művészek érdekeit. Tehát szerintem nem helyén való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 megtagadni tőlük a vízumot azért, mert a tanács ügyetlenül áll ehhez a kérdéshez. De én azt gondolom, hogy megoldhatjuk ezt a kérdést, csak úgy, mint egy sormás kérdést. Wenn wir aber uns jetzt nicht zurückziehen auf eine Just És a raportőrünk is komoly tehetségről adott már tanúbizonyságot korábban, nem gondolom, hogy most vissza kéne lépnünk. Köszönöm, és most végezetül Cecília kap szót. Köszönöm, elnök úr, és nagyon röviden tudok foglalkozni. Gerald Döpré, eh, a mi árnyékelőadónk nem lehet itt, de szerette volna, hogyha én elmondom azt, hogy eh, támogatja a raportőrt, mellette áll, és eh, azt reméli, hogy jó eredményeket fog hozni a tárgyalás, és a Guillaume jelentéssel kapcsolatban ugyanez az álláspontja, ahol támogatja szintén a raportőrt a biztonságos országokról szól, ugye az a jelentés. Nos, mivel megváltoztattuk a, most a, a menetrendjét, illetve a napirendi pontokat, ezért nem számíthatunk arra, és nincs is itt a bizottság, illetve a tanács, és joggal nincsenek itt, illetve nem meglepő, hogy nincsenek itt, de szerintem ennek ellenére jó, jó dolog volt az, hogy, hogy hogy előre hoztuk. Guillaume asszony, nem tudom, hogy az újabb trialógus, a másik trialógus értékelését gyorsan elő tudja itt adni két perc alatt? I'm just, do, this is... Nem halljuk a hozzászólót, nem működik a mikrofon. Je disais, monsieur le président, ce que vous Azt próbáltam mondani, most hallani, amit mondok? Elnök úr, ahogy gondolja, hogyha úgy, úgy gondolja, hogy erről beszélni kell most, akkor most beszélünk, de hogyha nem, akkor nem. Már csak egy perc van a szavazásig, úgyhogy uh, ha itt ezt elkezdjük, ezt a témát, akkor valószínűleg hátráltatjuk a szavazást. Azt próbáltuk, kollégák, csak magyarázatként mondom el, hogy azt próbáltuk elérni, hogy ne legyenek üres járatok, és a szavazás előtt még egy pár napirendi pontot le tudjunk tudni. Ez nem tudom érthető, de ne aggódjanak. Jó, köszönöm. Akkor Guillaume asszony napirendi pontjára, majd később a szavazás után fogunk rátérni. So colleagues, as soon as everyone has taken their seat, we'll... Kedves kollégák, hogyha helyet foglaltak, akkor elkezdjük a szavazást. Két gyors szavazásról van szó, és a ütemtervünk, a naptárnak az elfogadása jövő évre. Ha készen állnak, akkor elkezdjük. yeah, let's go. Is everyone ready? Mindenki készen áll? Tudom, hogy te mindig készen vagy, Thomas. A többiektől kérdem. No, kollégák, ha mindenki készen áll, akkor megnyitjuk. 12-es napirendi pont, automatikus adatsere, DNS adatok, Dánia. Várok még egy picit. Colleagues, could you just pause for one moment? Egy pillanat türelmet, kollégák. A néppárti koordinátor is szeretné a kártyáját behelyezni. Megnyitom a szavazást. Mindenki voksolt? Mindenki leadta, lezárom. Oh. Gratulálok! Nagyszerű eredmény. Nem tudom, kinek a jelentése is volt? Ez egy másik automatikus adatcsere. Daktorosztok és adatok Dánia. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta. Lezárom a szavazást. Thank you very much. And, uh, and the vote is... Akkor lezártuk a szavazást sokat. 14-es napi rendi pont az éves 19. való ülések napirendje, naptára a koordinátorok kialakították ezt. Elfogadjuk-e így ebben a formájában? Igen, köszönöm. Akkor lezártuk a szavazások napirendi pontját. The colleagues, we're now moving to point 15. 15-ös napirendi pont, aki nem akar maradni, kérem csendben távozzon. Fortunately for point. Sajnos a 15-ös, 15-ös napirendi pontra vonatkozóan annak Gomes jelentéstevő nincs itt, biztosan úton van, de addig is talán, hopp, Guillaume asszony, eljött az ön órája, Szilvi. Az idő és a hely alkalmas. Hármas napi rendi pont? Akkor tehát triológus visszajelentés Guillaume asszony napi rendi pontja. Neki adom meg a szót. Kérem, mindenki csendben távozzon, ha távozik. Hármas napi rendi pont jön tehát. EU ö, lista a biztonságos harmadik országok listájáról, a nemzetközi védelem végrehajtása tárgyában a triológusok állásáról jelez vissza a jelentéstevő. Az első triológus szeptember 13-án volt, Guillaume asszony lesz az, aki beszámol a helyzet állásáról. Szilvi parancsolj! Merci. Merci. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök úr. Szeptember 13-án volt az első teológus, október közepén lesz a következő. Libében van egy álláspontunk, elvileg. Július 7-én hoztuk meg, vagy döntöttünk erről az álláspontról itt a Libében. A javaslat a harmonizációt tűzi ki célul, hogy a harmadik országokról szóló, harmadik országok kiértékeléséről szóló módszertan egységes legyen, és ez némileg gyengíti, illetve hát könnyebbé teszi a szabályokat és a feltételeket, mint korábban. Ez um, a alapjogok terén történő együttműködés keretében történik. Talán el sem kell mondom, de azért elmondom, hogy nem volt túl egyszerű az egy a tárgyalás sorozat a tanácssal, azért, mert nem volt megfelelően alapos elemzés az országok, a biztonságos amerikai országok listájáról. Így aztán arról van szó, hogy egy kicsit eltúlozta a tanács a helyzetet, azt gondolta, hogy ezzel Rips Props megoldja majd a menekültügyi helyzetet. A bizottság több javaslatot is tett a menekült ügyi jogszabályokról, de a 2013-as jog, jogszabályokat még nem vizsgálták felül, azt gondolom, hogy ez tartalmilag is és módszertanilag is problematikus, hadd mondjam el ezt el most is, már korábban is elmondtam. A koordinációs munkát együtt kell elvégezni, ez nem lesz egyszerű, tehát eh, nagyon fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk ezekről a, eh, ezekről a szövegekről. Tehát egy közös listára kell törekedni a biztonságos harmadik országokról, és ugye egyelőre arról van szó, hogy van egy bizottság által javasolt lista, és van egy olyan lista, amiről tárgyalásokon beszélünk. Fontos az, hogy milyen, folyam, milyen módszertant használunk majd, mert hogy erre vonatkozóan létezik egy rendelet, és az eljárási rendeletben mindenképpen szerepelnie kell annak a listának, amit ma végén majd elfogadunk. Nézzük a tartalmi kérdéseket, illetve az első háromoldalú egyeztetés eredményét. A kollégákkal gyakorlatilag ugyanerre jutottunk esély van arra, hogy számos kérdésben nem tudunk megegyezni a tanácsal, például magával, maga a harmonizáció témája, mint olyan problematikus, nem valószínű, hogy határidőre véget tudunk vetni ezeknek a tagállami listáknak, hogy legyen egy közös uniós lista. A tanács ezt nem tudja elfogadni. Azt szeretné, hogyha az Európai Uniós lista, illetve a tagállami listák párhuzamosan létezzenek, ez azt hiszem, hogy nem összeegyeztethető a harmonizáció szellemével. Sajnálatos módon elképzelhető, hogy a vélemény különbségek elmélyülnek az idő előre haladtával. Aztán még egy kérdés, alapjogok. Több jogot sikerült megerősíteni, például a jogorvoslat témájában a felfüggesztés kérdésével kapcsolatban, vagy a kísérlet nélküli kis, kiskorúak esetében. Nehezen tudom képzelni azt, hogy ezt a listát teljesen elszigetelten tudjuk kezelni, tehát a következményeire nem gondolva. Elképzelhető, hogy a módszertan is csődöt mond majd, az UNHCR-nek vagy az egyéb nemzetközi szervezeteknek, civil szervezeteknek szerintem szerepet kell adni a lista kidolgozásában. Tehát mindenképpen némi garanciákra szükség van a lista összeállításban. De ezen a három területen elképzelhető, hogy zátonyra fut tehát a három oldalú tárgyalás sorozat, de megpróbálunk mégiscsak valahogyan átevickelni ezeken az akadályokon, és úgy gondolják, hogy a menekültügyi rendelettel kapcsolatban lehetne, tehát a, a, abba a skatujába próbálják meg valahogyan betuszkolni ezt az uniós listát. Kérdés, hogy a bizottságnak erről mi a véleménye. Én egyeztetnem az árnyék jelentéstevőkkel, ezt majd folytatni fogjuk, de informálisan arra jutottam, hogy senki nem szeretne senki nem szeretné lenyelni a békát, tehát először is a közös uniós listát kell megalkotni, az alapjogi, az alapjogok harmonizációja szerintem egyértelműen hozzáadott értéket jelent, és ez szerepel a parlament álláspontjában, tehát ennek a listának ez a hozzáadott értéke. Szerintem hogyha nem ez következne be, akkor, az, akkor nem lennénk azzal megelégedve, és szerintem mások sem. Folytatjuk majd a tárgyalásokat, ez a dolgok természete, és szerintem az Európai Parlament álláspontja sziklaszilárd. Köszönöm, Szilvia. Nagyon átfogó beszámoló volt. Önmagáért beszélt. Ez a visszajelzés. Nem tudom, van-e egyáltalán valaki, aki reflektálna rá. Ha nincs, akkor köszönöm Szilvének még egyszer. Nagyon fontos része ez a menekültügyi csomagnak. Gomez azt hiszem, még mindig nincs itt. Akkor köszönöm, hogy ilyen rugalmasak voltak, és rugalmas volt Szilvia. Gomez az még mindig nem futott be, úgyhogy a 15-ös napi rendőpontot nem tudjuk megtárgyalni. Vizsgáljuk meg, tovább mehetünk az ötös napi rendi pontra, mely nem más, mint az éves jelentés az EU pénzügyi érdekének védelme a csalások ellen. Nézem, Kinicsi asszony, Kinicsi asszony, vehetjük a napirendi pontot most, és akkor átalakítjuk a napirendet. Mindenkivel rendben van ez? Mindenki elfogadja, folyamatosan módosítjuk a napirendet, csak kérdem, hogy elfogadják-e. Holmajer asszony? Egyetlen kérdésem volna. Kinicsi asszony holnap nem tud itt lenni, ha lenne helyünk. A terrorizmust ma is meg befűzhetnénk a témák közé. Egy rövid beszámoló csak. Így Kinicsi asszony, aki ma itt van még, részt vehetne azon a témán is, annak a témák a vitáján is, hogyha betennénk ide. That's a great idea. Nagyszerű gondolat ha a szakbizottság engedélyezi, hogy megint módosítjuk a napi rendpadot, köszönöm Holmájer azt, hogy jó gondolat, e szerint járunk el. Köszönöm, mennyire rugalmasak. Segíti a munkánkat. Katrina, akkor vennénk ezt először, és aztán a terrorizmus témát. Rendben van ez így? Persze, jó, remek lesz így. Köszönöm, Claude. Köszönet Mónikának is. Így a közös munkánkat, és egy lélegzetvételre le tudjuk. Nézzük ezt a véleményt az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Ennek én vagyok az előadója. Ma erről a témáról kell tehát eszmét cserélünk, a csalásokkal szemben kell az Európai Unió pénzügyi érdekeinek érvényt szerezni. Nem tudjuk pontosan, hogy az ezzel kapcsolatos tanulmány mikor fog majd megszületni. Az év elejére lehet számítani, de szerintem a tanulmány sokkal teljesebb képet adna. Én azt gondolom, hogy nagyon részletesen és tág értelemben kell értelmezni ezt a kérdést. Egyébként vannak már olyan intézkedések, amelyeket tagállami szinten vagy európai szinten foganatosítottak. Egy biztos, csalások vannak, és az összes tagállamban észlelhetőek. A, a szakértők szerint évente ezer milliárd eurós kárról beszélhetünk, ennek nyilvánvaló gazdasági és szociális következménye is vannak. Több ajánlás született már ebben a témában, hogy a csalás ellen küzdjünk, illetve hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük, de uniós szinten kéne valahogyan együttesen föllépni, nem csak tagállami szinten. Aztán egyértelmű az is, hogy a csalás ennek ellenére folytatódik, az európai polgárokat kéne védenünk, illetve ellenőriznünk kéne az, hogy megfelelően használják-e fel az Európai Uniós pénzeket. A csalás és a korrupció között nagyon könnyű az átjárás, és nem elképzelhetetlen azt, hogy Európai Uniós pénzekkel csaláson keresztül finanszírozzák a szervezett bűnözést és a terrorizmust is. Nos, úgy gondolom, hogy mindenképpen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy legyenek megfelelő eszközeink, hogy fel tudjuk venni a csalás ellen a harcot. Ott van például az az irányelv, amely képes arra, hogy a csalás ellen fölvegyük a harcot. Múlt héten a plenáris ülésen mindannyian egyetértettünk gyakorlatilag ebben a témában. mi hamarabb le kell zárni a tárgyalásokat a két érintett jogi eszköz témájában. Még egy észrevétel, és aztán lezárnám a témát. Miután meg van szabva, hogy milyen hosszú lehet egy vélemény, van valami, amit nem tudtam bevenni ebbe az anyagba, de szerintem ez is nagyon fontos. Ez pedig az lenne, hogy a csalás elleni harcban, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében milyen hatással vannak, vagy milyen szerepet játszanak a informátorok, a téglák. És azt gondolom, hogy nem csak mi, hanem mások is, többször kértük már azt, hogy ezt a kérdést rendezzük jogszabályi úton. Tehát a bejelentők vagy téglák szerepe szerintem egyáltalán nem elhanyagolható, sőt alapvető jelentőségű a csalás elleni harcban. Én magamnak is lesznek majd egyébként módosítóim a véleményhez. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Katerina, and um, we have a shout. Thank you, Katerina. Thomas az EPP hárnyék előadója. Köszönjük eh, Katarinának eh, ezt a eh, felvezetést. Én nagy örömmel működök együtt Katerinával mafia elleni küzdelemben, csalás elleni fellépésben, és nagyszerűen együtt működünk. Számomra az Európai Unió anyagi pénzügyi érdekeinek megvédése, megóvása az egy nagyon fontos dolog, és annak ellenére, hogy a tagállamok ellenállnak, mert nem feltétlenül tekintik ezt egy elsőrendű kérdésnek. Ez a szakbizottság az elmúlt években komoly sikereket ért el. Je to, že Evropská unie v minulém roce neudělala. Jelentés azt mondja, és azt fogja kimondani remélhetőleg, hogy az EU nem ért el az elmúlt évben ö, semmilyen komoly eredményt, különös tekintettel arra, hogy nem lépett, nem lépett fel eh, a pénzmosás, a csalás eh, eh, ellen. A jelenlegi eszközök nem hatékonyak és nem alkalmasak arra, hogy garantálják az EU pénzügyi érdekeinek védelmét. A PIF irányelv elfogadása, ami a tanácsban jegelve van, lehetővé tenni az Európai Unió számára nem csak azt, hogy jobban fellépjen a csalások ellen, hanem arra bírná a tagállamokat, hogy jobban együttműködjenek. Ez az irányelv egy olyan oszlop kellene, hogy legyen, amelyre rá lehet építeni az Európai Unió érdekeinek komplex védelmét. Például az áfacsalás témakörében is minden héten lehet olvasni gyakorlatilag áfacsalásos eseteket az újságokban arról, hogy raziáztak, illetve letartóztatásokat foganatosítottak különböző hatóságok ez számomra azt jelzi, hogy az áfát is be kellene emelni a pifirel nyelv hatája alá. A, az áfa csalások ugyanis szorosan összefüggnek egyéb jellegű bűncselekményekkel. Az Európai Uniónak érdeke, és a tagállamoknak is, hogy fellépjen ezek ellen. Egy másik olyan dolog, amit Katarina nem említett, de szerintem hangsúlyozni kell, az az, hogy a PIF irányelvet a lehető leghamarabb el kellene fogadni. A tagállamok egy jó része komoly költségvetési hiányjal küzdködik, és most ki sem számítható az, hogy mennyi veszteséget okoz, hogy mennyi veszteséget okoz az, hogy a csalás ellen nem lépünk fel együttesen. Ez az irányelv, a pénzügyi érdekekről szóló irányelv lehetne megfelelő eszköz arra, hogy együtt lépjünk fel. Köszönöm Thomas, Juan Fernando. Igen. Nem maradnék le a lehetőségre, hogy ismét felvessem a függő dossziék ügyét, amelyeket a tanács akasztott el, beleértve az ötödik direkt irányelvet, a BTK-val való EU érdekek védelmét, amelyet a tanács akasztott el, mert nem látja be, hogy mi társjogalkotók vagyunk, nem látja be az Európai Parlament szerepkörének fontosságát, amely a, a, a büntetőjogi jogalkotói, társalkotói szerepkört is magában foglalja. Éppen azon az, az alapon, ahogy az ÁFA esetben is adódott, hogy az Európai Bíróság döntése után nincs kétség a felől, hogy a, az áfa téma nagyon fontos. Adó, persze az adó ügy a tagállamok hatáskörébe esik, ám az Európai Unió költségvetésének kialakításában is létfontosságú, hiszen az áfából kapott részesedés a, az Európai Uniós politikák finanszírozásának leg, egyik legfontosabb forrása, ezért a, azon tömeges, súlyos csalások ellen, amelyek milliárdok, euró milliárdokra rúgnak és veszteségeket okoznak évente, fel kell lépni ezen eszközökkel is. Itt még egyszer azt szeretném leszögezni, hogy a tanács nem mutat semmiféle készséget arra, hogy kompromisszumot kössön az Európai Parlamenttel azon témadossziékban, amelyek azon célokat hajtanák végre, melyek az, Európai, az EUMS szerződésben, különösen az igazságügy és belügy és igazságügy témájában, nem csak ebben a konkrét ügyben, hanem nem csak a vizumkódexben, hanem igen sok más témadosszéban is ez érvényesül, ahol elakadt a szakpolitika készítés, elakadt a jogszabályalkotás a tanács miatt. Itt van a hiányzó láncszem, és ez kárhoztatja az Európai Unió egészét. Köszönöm szépen Juan Fernando, és köszönöm Katarina. Nagyon fontos vélemény ez, és köszönöm Tomásnak is, Juannak is, október 25-e a határ, pontos rögbenyújtásának. Képviselőtársaim jóváhagyásával most a 27-es napi rendi pont következik, amit egyébként holnapra tettünk holnapra terveztünk. A terrorizmus elleni harc témájában folyó három oldalú megbeszélés a tanács kerethatározása kapcsán. Tehát a jóváhagyásukkal most kerül ez tárgyalásra. Holmeyer asszonyt kérem a jelentéstevőt, hogy ragadja magához a szót, és tájékoztasson bennünket a triológus állásáról. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a rugalmasságot, hogy ilyen gyors határidővel módosíthattuk a napi rendet. Először is a tárgyalásokról, a tanácssal és a bizottsággal folyó tárgyalások menete. Nyugodtan és harmonikusan folynak ezek a tárgyalások. A tanács már most is elfogadta a parlament néhány álláspontját, például azon kérdéseket illetően, amelyek például annak biztosításáról szólnak, hogy a propaganda illet ne keveredjen össze az egyéni szólásszabadsággal, és az általunk javasolt szöveg került elfogadásra. Ezen túl több ponton már jelentősen közeledtek az álláspontok például ilyen a képzés nyújtása, vagy a toborzás weboldalak működtetése, ahol a tanácsban nagyon hasonló meglátások, álláspontok vannak, mint nálunk, és itt észszerű közeledések vannak, mint mondottam. Aztán az áldozatok ügyében történt egy olyan előrelépés, ahol is a tagállamok a koordinációs központ ügyében elmozdulni látszanak, és tehát úgy alakulja a dolog, hogy ne az elkövető, hanem a potenciális áldozatoknak nyújtó segítségnyújtás szempontjából ö, tárgyaljuk, illetve rendezzük ezeket a kérdéseket. Aztán a betegek kezelését illetően ez eddig nagyon komoly nehézségeket okozott. A, a megfelelő biztosítás hiánya, hogy automatikusan kezelést kapjanak az adott tagállamban, az azonnali akut kezelés biztosítása, illetve a további kezelés témájának rendezésében, aztán az áldozat teljes körű fogalmának meghatározása, tehát hogy pszichológiai és pszichiátriai kezelése, azon utókezelés azoknak az áldozatoknak, akik rászorulnak a betegbiztosítási rendszerben ez megvalósuljon, és a támadások áldozatai esetében is érvényesüljön. A koordinációs központok ügyében is sikerült előrelépni, mint mondottam, a tanács már készségét mutatott arra, hogy jogi kérdésekben is, meg különösen a, a büntetőeljárás tekintetében, másodszorban a kártérítés ügyeiben információs nyitva álljon, illetve a hozzátartozók ügyében előrelépjen, valamint a, a kórházakkal való kapcsolattartás ügyében, amely Belgiumban például komoly problémát jelentett, mert nem volt semmiféle koordináció ebben az ügyben, és nagyon sokáig tartott ennek az elintézése, előrelépés történt itt is. A tanács pedig ugyanakkor teljes mértékben elzárkozott attól, hogy minden ö, ö, áldozat esetében saját ügyvédet finanszírozzanak. A tanács azt mondta, ez nem megy, ezt nem akarják, mert hogy két-három tagállamban ugyan van ilyen, ezek mellette vannak, a többiek azonban mind ellene. Ez tehát kevésbé segít bennünket, és attól tartok, hogy a tanács nagyon kemény marad ebben a dologban. Aztán a további kritikus pontokkal vonatkozó tárgyalásokban is előre mozdulást látszik. A tanács körében reméljük, hogy a következő két-három triológus során sikerül egy olyan szilárd kompromisszumos eredményt elérni, amelyben megjelennek a mi álláspontjaink is, és a tanács is el tudja fogadni. Köszönöm még egyszer az Európai Bizottság munkáját, nagyon intenzíven képviselte, tette magát, és a kompromisszum készségében állt elő új és új javaslatokkal aktívan. Ez nagyban segítette a munkát, a bizottság közvetítő munkáját, tehát mindenképpen meg kell köszönnöm a e helyet is. Thank you very much, uh, Monica. And the Monica. Katerina Kinnicsi ebben a témában az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, Claude, köszönöm Monikának is, hogy ilyen jól felvázolta, hogy uh, ilyen munkát végeztünk eddig a három oldal egyeztetések során. Az ottani légkör, azt hiszem, hogy elég nyitott légkör, tehát van lehetőség arra, hogy megegyezünk, hogy a kompromisszum felé haladjunk, és szerintem elég jó helyzetben van az a szöveg, amit oda tártunk a háromoldalú egyeztető bizottság vagy testület elé. Bizonyos témákban azért még nagyon sok munkára lesz szükség. Ott van például egy nagyon komoly, komoly bonyolult téma az áldozatok megsegítése és támogatása. Koordinációs központokra van szükség, és ezeken, ezekben a központokban kell megadni a lehetőséget az áldozatoknak, hogy segítséget kapjanak. Erről tegnap is beszéltünk, ma is. A terrorizmus áldozatai még inkább ártatlanok, mint bármilyen más áldozat, mert a terrorizmust az állam ellen követik el. Ezek olyan polgárok, akik saját bőrükön, vagy bőrükkel kell, hogy megfizessék az állam elleni bűncselekmény árát. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezeket az áldozatokat minden körülmények között támogassuk. A legbonyolultabb pont talán az, hogy milyen jogi, milyen jogszabályokkal írjuk ezt elő az áldozatok védelmét. Azért bonyolult ez, mert ez költségekkel jár. Olyan megoldásra van szükség, ami ilyen szempontból is igazságot szolgáltat a terrorizmus áldozatainak. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy azért egyébként pedig azt gondolom, hogy azért lesznek még problémás dolgok, hadd köszönjem meg az eddigi munkát. Szerintem egyébként jó úton haladunk, lesznek még itt kompromisszumok, és nyilván valamilyen kompromisszumra törekszünk, amit mind el tudunk fogadni. Köszönet a bizottságnak. A bizottság inputja mindig nélkülözhetetlen, hiszen egyensúlyt kéne elérnünk. Egy nagyon fontos témában szeretnénk egy irányelvet megalkotni. Szerintem eh, mindenképpen arra kell törekedni, hogy a lehető leghamarabb le tudjuk zárni ezt a kérdést. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Jiménez Becerro asszony. Becerro asszony. Lehet hallani? Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani Monika Holmájernek. Ezt a keret irányelvet, a keret határozatot fel kell frissíteni és át kell vizsgálni. Ennek a témája az, hogy hogyan lehet a terrorizmus ellen küzdeni. Ugye az előző, illetve az eredeti változat már elavult, hiszen vannak új jelenségek is, a radikalizáció, az internet felhasználása, a terroristák mobilitása, ez egy nagyon bonyolult probléma. A terrorizmusnak van egy nagyon erős politikai e, ismérve, sőt, sokszor teológiai dimenziója is van a terrorizmusnak, ez sajnálatos, de mégis így van, úgyhogy e, örülnék, hogyha mindezeket meg tudnánk e, fogalmazni az, az irányelven belül. Köszönet Kinnicsi asszonynak is, mert erőteljesen kiáll a a terrorizmus áldozatai mellett ezek olyan áldozatok, akik azért fizetnek meg, mert valaki az állam ellen kíván egy bűncselekményt végrehajtani. Nagyon nehéz azt elképzelni, hogy a terrorizmus áldozatainak, vagy átélni, hogy milyen a terrorizmus áldozatainak helyzete az is nagyon fontos, hogy megfelelő költségvetést kapjon ez az áldozatvédelmi elképzelés, vagy struktúra. Kirnicsi asszony is elmondott, de elmondta, de én is elmondanám, hogy én úgy értettem, hogy nem szeretnék definiálni az áldozatot, mint olyat. Mit is jelent az, hogy valaki a terrorizmus áldozata? Szerintem ez nagyon meglepő, hiszen elvileg az áldozatokról szóló irányában ez már benne van. De ez az áldozatok szóló irányban, ez minden bűncselekmény áldozatára vonatkozik, akkor is, hogyha valakit kirabolnak az utcán. Itt egész másról van szó. Például az ember csempészet áldozatai, definiáljuk, mit jelent az, hogy valaki az ember csempészet áldozata. Tehát a, a terrorizmus kapcsán is meg kell ezt tenni, ez rendkívül fontos, ugye a preambuló bekezdésbe kívánják ezt, ezt tenni, nem fontos, hogy ez benne legyen a, a szövegtestben. Ami pedig a jogorvoslatot illeti, illetve a jogi segélynyújtást. A segélynyújtás is nagyon fontos. Nézzük például a Bataklán esetét. Egy párizsi áldozat, aki granadai származású volt, édesanyjával, én kapcsolatban vagyok, azt mondták neki, hogy keresse magának egy ügyvédet. Ez az első dolog, amit mondanak az embernek. Ez egy spanyol édesanyja, Párizsban ezt mondták neki. Megérkezett Párizsba, és rögtön egyszegezték neki. Tehát az első lépés legyen egy ügyvédje. Hogyha ez nincs meg, az, hogyha nincs meg itt a jogsegély, az, az nagyon problematikus. Köszönöm szépen. Hmm? Thank you, thank you, Teresa. Köszönöm szépen, Teresa. Ehhez kíván hozzászólni, Makobely asszony? Igen, köszönöm. Igen, ehhez akarok hozzászólni, árnyékkel előadó vagyok a konzervatív frakcióban. Én is szerettem volna gratulálni Mónikának, aki keményen dolgoztak ezen a dosszién. A triológus halad, jól halad. Szeretnék utalni a koordinációs központokra, minden tagállamban fontos, hogy legyen ilyen, mert ha megtörténik egy terrorista támadás, tudniuk kell az embereknek, hogy egy helyre, egy helyre mehetnek, ott koordinálnak mindent. Beleértve a jövőbeli segítséget is túlélőknek, akiknek pszichológiai vagy egyéb orvosi kezelésre van szüksége. Tehát minden problémát itt kell koordinálni egy központban, tagállamban, ez, ez nagyon hasznos ismeret. És persze fontos, hogy ezek egymással is együttműködjenek. A jogsegély ügyében tegnap kialakult egy vita. Van egy irányelvünk a, a jogi segítségnyújtásra. Minden tagállamunkban van ennek egy rendszere. Nem látom tehát okát annak, hogy beletegyük a, a szövegbe. Tehát tagállamokban működik ilyen jogi segítségnyújtási rendszer, az, aki bíróságra megy, az használhatja a rendszert. Ugyanakkor szerintem minden állam, melynek területén terrorista támadás történt, nyilván kész arra, hogy, hogy kompenzálja az áldozatokat. Szerintem hosszú bírósági perek ebből nem adódnak, hogy, a bíró, hogy, a, hogy egy, egy állam megtagadná ezt a kötelezettségét abból. Szerintem nem várhatóak ilyen ügyek. Úgyhogy csak ezt akartam elmondani, ezeket a nézeteimet. Aztán végén még azt tenném hozzá, hogy be kell fejezzük ezt a, ezt a dossziét, ha lehet leggyorsabban mint ahogy minden biztonságpolitikai témadossziét, és a tanácsot nem nem egy szembenálló félként kell kezeljük, nem harcolunk itt egymással, hiszen egy csónakban nevezünk állampolgáraink biztonságának védelmek közös érdek. Köszönöm szépen a hozzászólást. Következő trilógus október 23-án lesz. Kérem, hogy Holmájer asszony zárszóval éljen. Bocsánat, elnézést Holmeyer asszony, nem láttalak, Kornélia, parancsolj kérlek. Nem láttalak. Figyelezted, hogy szólni kívánsz. You're the shadow for the... Te vagy az árnyék előadó a szempontjából. Elnézést kérek. Sitting there so quiet. Csendben ültél, nem láttalak, bocsánat. Yeah. You're clued. <laughs> I'm here. <laughs> okay. Eh, ich will noch mal auf... Eh, Én is szeretnék néhány pontra visszatérni. Ez egyik valóban az a, a áldozatok eh, problématikája, amely valóban kényes kérdés, és csatlakozom az, amit az árnyék nő asszony, a szocialista széksorokból mondott, igen, vannak különleges áldozatok, ki kell mondjuk, hogy nagyon fontos számunkra a terrorista ellenes intézkedések sora, ám be, be kell befektetnünk ebbe a témába is. Az ügyvédhez való jog egy kicsit titokzatos megfogalmazás, mert hogy minden esetben úgy van az, hogy persze bizonyos terrorista áldozatok gyakran közösen tudnak ügyvédhez fordulni, vagy egy ügyvédi kamarához. Gyakran van, tehát én csoportos képviselet. Ez rendben van, ugyanakkor sosem szabad elvetnünk azt a jogot, hogy mégis valaki egyéni ügyvédet fogadjon. Tehát ez, azért ez olyan problematika, amely a, a tagállamok felé reflektálnak valamiképp, eddig nem tettek erre vonatkozó nagy erőfeszítéseket. Ha valaki ügyvédet akar fogadni, akkor meg kell kapja a lehetőséget. Sokan mások másképpen szabályozzák ezt, ez is ebben van ugyan, tehát hogy a lényeg az, hogy ezeknek az áldozatoknak mi a fontos, és ez nem jelenik meg eléggé jól itt. A másik pont, tehát a bűn a bűncselekmény meghatározása itt talán nem feltétlenül elégít ki mindenkit, ez a definíció ám legyen, sokszor elmondtam már más helyütt ez, a propaganda és a terrorizmus összefüggése, mi a propaganda, mi nem, a, mi nem propaganda, nagyon nehéz ez itt meg. Nagyon sok szürke zóna van a kettő között, a definíciót vizsgálva, ez egy régi csatatér, megint csak argumentumok vannak ide meg oda. A, szerintem észszerű a közösségeknek képviselhető a megoldás, amely elfogadható számunkra, és végül azt szeretném mondani, hogy én is köszönöm a jelentéstevőknek egyrészt a munkát, másrészt a lefolytatott eszmecserét, jó az együttműködés, remélem, hogy fent tudjuk tartani jövőben is. Köszönöm, Kornélia. Monika, ha lezárnád, parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az árnyék előadóknak a munkát, hiszen minden ülésre eljöttek, és nagyon intenzív diskurzust tudtunk folytatni, közelítve egymáshoz az álláspontjainkat, világosabban megfogalmazva azok miben létét. Három megjegyzésem volna az első az áldozatok ügyéhez kapcsolódik. A tanács készen áll arra, és ez szerintem pozitív, hogy a lehető legszélesebb körű definíciót fogadja az áldozatok meghatározására. Tehát az áldozat megfogalmazása attól függ, milyen jogkövetelmények állnak fel. Tehát, hogy a család szempontjából is érvényesülhessen ez. Tehát a, a tanácsát nem korlátozta a, a, az áldozat fogalmának meghatározását. Azonban a tanács nem akar egy áldozat hierarchiát felállítani, hogy a terrorista támadás áldozata az mondjuk értékesebb, mint mondjuk a, a, a nem erőszak áldozata. Tehát ez e, nehéz kérdés, el kell gondolkoznunk a saját megfogalmazásunkban e, azon, hogy ugye kimondjuk, hogy ezek az áldozatok azért áldozatok, mert, a tanács, mert az állam ellen támadás e, érte őket. Ezt erről tárgyalnunk kell. A jog, az ügyvédhez való jog már elfogadásra került. Mindenkinek joga van ügyvédhez. A kérdés pusztán már csak annyi, hogy a tagállamok, ez, ez csak, tehát a jogi segítségnyújtást csak a már tagállamban működő rendszerre ö, korlátozzák, és a jövedelem szinthez igazítják, vagy jövedelem szint nélkül mindenkinek jár. A tagállamokban a, a normális, eddig is működő ö, jogi segítségnyújtás a tagállamokban érvényesül, ez is elfogadásra került, valamint a tagállamok azt is elfogadták, hogy a normál áldozat irányelven túli kártérítési követeléseknek teret engednek ebben az esetben jogilag elismertként bekerülhetnek a szövegbe ezek az orvosi egészségügyi ellátás ebben az ügyben, vagy kezelés joga, ingyenes kezelés joga, a lehető legszélesebb definíció alapján került elfogadása. Tehát ezekben engedett a tanács, csak a jövedelem szint, amely alatt az állam fizeti az ügyvédet, marad fenn, de az, hogy mindenkinek jár az ügyvéd, azt nem vitatja senki a tagállamok körében. A propaganda kérdésében meg úgy áll a dolog, hogy itt egy nagyon szigorú definíció került bevezetésre, amely azt arra hajlik, hogy a szabad vélemény nyilvánítás, akár példákkal is megvilágítva, semmiképpen sem jelent propagandát, még akkor sem, ha provokatív, vagy akár úgymond káros, vagy kontraproduktív a, vélemény, a szabad véleménynyilvánítás, elkülönül a propagandától, a preambulum pontokban is világosan megjelenik, és csak a tettek, amelyek terrorista támadások előkészítését szolgálják, és e, ilyenként bizonyíthatóak, kerülnek csak ebbe a meghatározásba. Ebben a tekintetben nagyon világosak a preambulum pontok és a tanács a bizottsággal egyetemben nagyon hasonló gondolatokat követve, mint ahogy mi követtük, általános értelemben közös irányban fogadta az értelmezés, mint mi. Aztán a szolgáltatók meg egyebek ügyében tehát az e-commerce irányelv alapján érvényesül a közvetítők felelősségének meghatározása a szövegben, amelyet tegnap közösen fogadtunk el, és dicsértünk is. Ebben az értelemben hála Istennek jelentős előrelépéseket könyvehetünk el, és a tanács bizonyos témák definíciójában és tisztázásában felénk mozdult el. Köszönöm szépen az árnyékadóknak, hogy ilyen pontosan ábrázolták a helyzetet. Thank you very much, uh, Monica. Köszönjük, Monika. Ezzel ezt a pontot le is zárjuk. Mindenkinek köszönöm a rugalmasságot, és akkor most uh, a 6-tól 10-ig terjedő pontok következnek, napirendi pontok közlekednek, ami uh, olyan rendelettervezetek megvitatása, amelyek arról szólnak, hogy a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok aluli mentességet adna az Európai Unió egy sor csendes-óceáni országnak. Gabriel asszony a raportőr, és ő fogja elmagyarázni, hogy miről van szó. Mikronézia, Tuvalu, Salomon-szigetek, Marshall-szigetek, illetve eh, Kiribati. Amikor felsorolom ezeket a szigeteket, akkor mindig valami csodálatos környezetet képzelek el. Mindegy. Gabriel asszony, ezek a megoldá, ezek a megállapodások, tehát rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumot adnának ezeknek az állampolgároknak, amelyek nyilván viszonosságon alapulnának, tehát az Európai Unió polgárai is vízummentesen tudnának eh, utazni ezekre a területekre. 90 napos tartózkodásra jogosítanak ezek a megállapodások, eh, és itt eh, egy egyetértési jogköre van az Európai Parlamentnek. Gabriel asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, eh, kedves kollégák, ma örömmel tájékoztatom önöket eh, arról az öt jelentésről, amely eh, rövidtávú tartózkodási jogosítói vízumot adna, vízummentességet adna Kiribatinak, Mikronéziának, Tuvalunak, Salamon-szigeteknek és Marshall-szigeteknek. Ez annak a 19 országnak a, közül öt, amely a a negatív listáról átkerült a pozitív listára egy 2014-es rendelet alapján, tehát ennek a rendeletnek a módosítása folytán bilaterális tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság ezekkel az országokkal azért, hogy vízumentességi megállapodást eh, eh, tudjanak kötni, ezek egyébként már korábban ideiglenesen belettek vezetve, tehát ezek gyakorlatilag permanens vízummentességet adnának ezek a, a megállapodások, eh, és nyilván mivel egyetértési eljárásról van szó, meg módosítót nem lehet benyújtani, tehát el kell fogadni, vagy el kell utasítani a megállapodást. A parlament minden egyes országra vonatkozóan egyetértését adhatja, vagy éppen nem a megállapodásra. Először is a hozzáadott értéke, gazdasági hozzáadott értéke az, amiről beszélnünk kell ezeknek a megállapodásoknak. Ezt akarom én is kidomborítani. Az indoklásban látszik, hogy ezek a megállapodások gazdasági lehetőséget nyitnak a harmadik országok és az Európai Unió előtt is. E, legyen szó a turizmusról, vagy az üzleti utak, illetve a beruházók utazásának könnyebbé tételéről. Eh, itt eh, két eh, gazd, párhuzamos gazdasági folyamatról van szó. Először is a turizmus fejlődhet ezekben az országokban, különösen Kiribatiban és Mikronéziában, illetve partnerségi megállapodásokat tárgyalunk 14 csendes-óceáni országról, olyanokról is, amelyekről itt ma éppen nincs szó. Ez a gazdasági partnerség fontos, mégpedig kölcsönösen előnyös. Másik fontos dolog szerintem az az, hogy politikai és szimbolikus értéke is van ezeknek a megállapodásoknak. Teljesen egyértelmű, hogy ezek ezek a megállapodások előre mutató lépések, konkrét lépések, és, a, és az Európai Unió, valamint a csendes-óceáni eh, térség országai, AKC országok kapcsolatainak elmélyítését is eh, szimbolizálják. Intenzifikálódik a politikai dialógus, eh, együtt tudunk fellépni a környezetvédelemért, a, a klímaváltozás ellen és gazdasági előnyei is vannak ennek, ahogy mondtam. Emellett e, az AKC országokkal való politikai kapcsolataink és párbeszédünk is megerősödik. Olyan témákat lehet itt felvetni jobban, mint a nők és férfiak egyenlősége. Aztán azt se felejtsük el, hogy az állampolgárok szempontjából milyen konkrét előnyöket jelent a vízummentesség. Egyrészt a turisták számára, illetve a családi látogatók számára. Beszéltünk már a arról, hogy közvetlen kapcsolatokat is jelent a népek között, valamint a kotonói megállapodás alapján egy egyszerűsítés megint csak a polgárok érdekében. A harmadik dolog az, hogy nincsen sem migrációs kockázata, sem egyéb kockázata, biztonsági kockázata ezeknek az országoknak, tehát a túltartózkodások száma az gyakorlatilag nulla ezekből az országokból. Európai területen illegális tartózkodás gazdálkodók ezekből az országokból a számuk nullát közelíti, eh, legalábbis az elmúlt években ezek, ezt mutatják az adatok. Eh, ezek, a, ezek az országok részesei a kotonai megállapodásnak a 13. Eh, cikk alapján visszafogadási kötelezettségük van, hogyha valaki mégis túltartózkodik. A negyedik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy az életbe léptetés után is oda kell figyelni arra, hogy a módosító rendeletben, tehát a 2014-es rendelet módosító rendeletében lefektetett eh, eh, feltételeket be kell tartani, legyen szó itt a diszkrimináció eh, mentességre is, illetve reciprocitásra is, ez megint csak a, a hitelességünknek egy fontos feltétele. Itt kiemelem a parlament szerepét a megállapodás megoldások létrehozásában. Én továbbra is úgy gondolom, hogy ezek a vízummentességi megállapodások, eh, tehát az, hogy eh, előzetesen már megadták a vízummentességet, még mielőtt a parlament rábólintott volna, megkérdőjelezik a mi előjogainkat, és most újra kérem a bizottságtól azt, hogy eh, erre reagáljon, és valami alternatív megoldást találjunk. E, végezetül megköszönöm a kollégáknak és különösen az árnyék előadóknak a munkájukat, és e, én azt támogatom, hogy minél előbb fogadjuk el ezeket a megállapodásokat, és a parlament adja rájuk áldását. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Köszönöm, Gabriel asszony. Juszmanova asszony szeretne szólni? Ön az árnyék előadója az ALDE részéről ennek a témának, ugye? Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a raportőrnek, Gabriel asszonynak a munkájához. és a jelentése, hozzájuk kapcsolódó jelentésekhez. Az ALDE frakció nevében azt emelném ki, hogy a vízummentes utazás, amikor a feltételek teljesülnek, akkor az mind a harmadik országbeli polgárok, mind pedig az Európai Unió polgárinak érdekében állnak, és az életüket könnyebbé teszik, valamint a kölcsönös megértés irányába való elmozdulást is jelentenek. Én megint emlék emlékeztetnék annak a fontosságára, hogy az Európai Parlament egyenlő jogalkotó a szerződés alapján, a bizottságtól pedig azt kérem, hogy a, a tárgyalások minden fázisában és a megállapodások tárgyalása folyamatában mindig adjon megfelelő információt, tehát többet, mint most, vagy eddig tette, és ne teremtsen előre eldöntött helyzeteket. Köszönöm a módosítók benyújtásának határideje október 18-a, és csak eljárási módosítókat lehet benyújtani. Köszönjük Gabriel asszonynak. Most pedig megyünk eh, tovább. Azt hiszem, hogy a 17-es pont eh, következik, de ezt gyorsan ellenőrzöm, mert eh, kicsit átforgattuk a napi rendi pontokat. Jól tudom, 17-es jön amennyiben senki nem tiltakozik, akkor a 17-es napirendi pontot vesszük most. Tehát, kedves kollégák, itt eh, most eh, egy eh, másik trialóg beszámolás, beszámoló következik, ami azt mutatja, hogy milyen sok jogalkotási munkában vesz részt ez a szakbizottság, és milyen sok munkát végeznek önök. Ez Diaz de Mera úr jelentése, amely arról szól, illetve amelynek a címe a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség eső, illetve az ekötelezettség alól ment mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása, felfüggesztési mechanizmus. Július 7-én Strasbourgban egy rendkívül ülést tartottunk, és szavaztunk erről a jelentésről a Libe szakbizottságban. A raportőrnek, valamint a tárgyaló csapatnak felhatalmazást adtunk arra, hogy a tanácssal és a bizottsággal tárgyalásba bocsátkozzanak egy első olvasatos megállapodás reményében. E, e, nagyon komoly erőfeszítések történtek, hogy gyors előrelépés szülessen, és az első jelentés a Libe Bizottsághoz meg is érkezett augusztus 31-én. Most pedig megadom a szót Diaz, Diaz, Diaz de Mera úrnak, aki ismerteti, hogy hogy állnak a tárgyalások. Sí, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban. Teljesen egyetértek azzal, amit ön az imént elmondott ezt kiegészíteném mással is. Szeretnék mindenkit arról tájékoztatni, hogy pontosan hogy állnának most a tárgyalások a 539 per 2001-es rendelettel kapcsolatban. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevő kollégáknak, hiszen együttetően támogattak engem ebben az rendkívül bonyolult feladatban, valami politikai és szakmai szempontból is nagyon bonyolult. Köszönet a titkárságnak is, hihetetlenül professzionálisak voltak munkájuk során. Néhány dátummal illusztrálnám, hogy hogyan is áll ennek a kérdésnek a folyamata. Május 27-én kaptam meg ezt a jelentést, július 15-én bemutattam jelentéstervezetet, szavaztunk itt a Libében. Július 4-én a mandátum odaítéléséről az első három oldalú egyeztetés a július 6-án került sor. Az első ö, nagykövetel való ö, ülés szeptember 27-én történt, Szlovákia képviselőjéről van szó. Az első háromoldalú tárgyalástól a nagykövete való találkozásig 83 nap telt el. 83 nap. Ezen adatok is mutatják, hogy az Európai Parlament intenzíven dolgozik, annak érdekében, hogy mi hamarabb megegyezzünk. De ezt a fajta elkötelezettséget nem látom a tanács oldaláról. Azt hiszem, hogy nyomással gyakorolnak ránk, persze civilizált módszerekkel, és kultúrált módszerekkel, de ez nem felel meg mindennapi munkájuk szellemének. A javaslatokat vajon mikor érjük el azt a pontot, hogy a javaslatok után kialakul egy intézményközi megállapodás? Még egy dolgot jeleznem kell, mert ez egészen biztos. Azt hiszem, hogy egyáltalán véletlen, hogy milyen ritmusban adagolják ezt a nyomásgyakorlást. Múlt héten történt valami érdekes. Vannak olyanok, kevés ember, aki azt gondolja, hogy a tanács próbál előre mozdulni, a parlament viszont blokkolja ezt. Nekik azt szeretném mondani, hogy ez egyáltalán nem igaz. A parlament jelenleg leszögezheti, hogy három kompromisszumos javaslattal is jött, három módon is megpróbáltuk elérni azt, hogy megjegyezünk. Az első javaslat abban állt, mondom el ezt még egyszer, hogy egy az, hogy a tagállamok egyszerű többségével lehetne engedélyezni egy olyan folyamatot, ami általában delegált aktusokkal történik. A második javaslatunk az volt, hogy úgy fejlesztjük tovább ezt a mechanizmust, hogy delegált aktust használunk, mégpedig sürgősségi folyamaton keresztül. A harmadik javaslatunk pedig az volt, hogy úgy szeretnénk haladni, hogy három fázist alakítunk ki, ez bizonyára elnök úr is jól tudja, harmadik ország, az érintett harmadik országokra nyomást gyakorlunk, és fő képviselőket is használunk a nyomásgyakorlásban, és az alapelvünk a reciprocitás lenne. A tanács viszont egy betűjét sem változtatta meg az álláspontjára. Tudatosan egy olyan tudatosan egy olyan javaslat mellett állnak ki, ami nem legális, semmiféle jogi munícióval nem rendelkeznek, tehát nem tudják ezt indokolni és megvédeni. Nem csak én mondom ezt. A jogi szolgálataink is ezt mondták ki, illetve a bíróság a C88 per 14-es ítéletében is kimondta ezt. Ezt többször meg fogom ismételni, készüljenek fel. A tanács többször elmondta azt, hogy ezt nem tudjuk, nem tudjuk módosítani, ugyanaz a jogalap, két különböző jogi eljárásról van szó. Tehát ugyanazt az alkalmaz, azt a jogi ö, megoldást kell alkalmazni. A tanács, hogy, hogy azt gondolom, hogy csak legális módon lehet elérni a konszenzust. Még hozzátenném azt, hogy az elmúlt pár órában kaptam reményteljes híreket a tanácstól. Kár, hogy nem a mai napon itt a szakbizottság ülése jelentette ezt be a tanács. Úgy tűnik, hogy az utolsó javaslatunk végre kedvező fogadtatásban részesült, a tagállamok ezt elfogadták, és elképzelhető, hogy a jövőbeni megállapodásnak ez lesz az alapja. A tanács ígéretet tett, hogy egy új javaslatot fog benyújtani pénteken, vagy még péntek előtt. Hogyha ez tényleg megvalósul, akkor jövő héten elképzelhető, hogy elkezdhetőek, elkezdhetjük a szakmai üléseket, egyeztetéseket, sőt, ha lehetséges, akkor még szerdán egy háromoldal egyeztetést is tartanánk. Még egy dolgot szeretnék jelezni, nem csak delegált aktusokról van szó, és végrehajtási aktusokról, de már e, sikerült más témában is megegyeznünk. Egyrészt emberi jogok kérdések, közbiztonság, illetve a bizottság monitoring mechanizmusa. Ezt szerettem volna most elmondani a szakbizottságnak. És még egyszer szeretnék köszöntet mondani megértésükért és támogatásukért. Köszönöm szépen, elnök úr! Okay, thank you. Um... Köszönöm szépen. A tanács felé tekintek. Reagálnának el, És utána jönnek a képviselők, nem? Vagy először a képviselőket hallgassuk meg. A képviselők is jelentkeznek. Birgit Zipel az első. Thanks a lot, Chair. First of all, unfortunately... Köszönöm szépen. Elnök úr. Még egyszer szerintem szükséges aláhúzni, hogy ez normális jogalkotási eljárás európai szinten, és a két kamara közötti jó együttműködés, tehát az Európai Parlament és az Európai Tanács közötti együttműködésben valósul meg, és hogy az Európai Parlament a tanácssal együtt minden vízum témában társjogalkotó, ilyen értelemben a tanács együtt, bármely felfüggesztés mechanizmusban is ugyanígy társjogalkotóak vagyunk. Tehát azt mondani, hogy nincs jogunk ehhez, hát nevetséges egész egyszerűen. Nagyon nagyra tartom Diaz erre a jelentős tevőröt, és tisztelem, aki világosan kimutatta, és én is csak hangsúlyozni tudom, hogy amit múlt héten láttunk, hogy mi parlamentként, és hogy maga a jelentéstevő különösen megtett mindent annak érdekében, hogy kompromisszumokat szervezzünk, de eddig nem történt előrelépés a tanács részéről. Ha megnézzük a kompromisszumokat, amelyek eddig beterjesztésre kerültek, úgy gondolom, hogy mi Európai Parlamentként nagyon messzire mentünk. És nem látok semmi tény alapú érvet arra nézvést, miért ne lehetne ezt elfogadni az Európai Tanács részéről. Ami most az asztalon van egy igazán jó kompromisszum, amely azt biztosítja, hogy ha szükség van rá, a tanács és a bizottság gyorsított eljárásban tudjon párbeszéd kezdeni bármely tagá, bár országgal, ha bármi gond adódna, ugyanakkor a parlament jogai sorbidatlanul fenn kell maradjanak, akkor is, hogyha egyik vagy másik országgal szemben fel fogja függeszteni vagy fenn kell tartani ezt a jogot. Reméljük, hogy most már a tanács előrelép, és le tudjuk zárni ezt a témadossziét azon kompromisszum alapján, amely egy nagyon rövid határidővel tudtunk beterjeszteni, és így folytathatjuk a vízummentességi témák felé. Um, Köszönöm, Birgit. Nézzük az elnökség képviseletében, ki van itt, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Uh, I would like to uh, first thank the rapporteur. Először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek. Megköszönöm a beszámolóját a tárgyalásokról. Azt gondolom, hogy eljárási és uh, jogi uh, mikéntjéről ennek az eljárásnak már elég sok tájékoztatást kapott ez a szakbizottság. Erről nem is mondanék más, de visszatérnék arra, amit lezárásként mondott Értemere úr, tehát, hogy itt pozitív fejlemények vannak. Úgy érzékelt Egyezde Mera úr, hogy az elmúlt napokban nagyon reményteljes jeleket kapott. Igen, valóban múlt héten a tárgyalásnak egy pozitívabb fázisa kezdődött. A múlt héten kapott javaslat azt hiszem, hogy jó alapja lesz majd annak, hogy ezt a dossziét le tudjuk zárni. Szeretnék biztosítékot adni itt a tisztelt képviselőknek, hogy továbbra is ez az elnökség számára egy prioritást élvező anyag, és szeretnénk mi hamarabb, nagyon-nagyon hamar ezt lezárni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Zemenák úr. pálykasszony a bizottságtól. Köszönöm, elnök úr, csak röviden köszönet Diaz Demera úrnak, köszönet az elnökségnek, hogy eh, elkötelezték magukat, hogy eredményre törekszenek. A tegnapi ülésen, ahol a tagállamok képviselők vettek részt, eh, a parlamenttől pénteken megkapott nagyon bölcs kompromisszum megtárgyalására szorítkoztak, és úgy gondolom, hogy a javaslatban az is szerepel, hogyha bármilyen új tény merül föl a vízum mentességet élvező ország esetében, akkor a bizottság szeretne párbeszédet folytatni a szóban forgó országgal, hogy megoldást keresünk. Tehát nem kell végrehajtáson alapuló aktust kérnie hogy ez a párbeszéd létrejön, ez a három oldalú időszetésen is elhangzott, ez szerintem teljesen érthető. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió intézmények jogi szolgálatai is konzultálhatnak egymással. Az nehezen működőképes az együttműködés, hogyha az egyik intézmény jogi szolgálat azt gondolja, hogy ez teljesen legális, a másik pedig az, hogy nem. De nagyon fontos az, hogy a tanács és a parlament jogi szolgálata is részt, részét képezzék ennek a folyamatnak, és valóban nagyon fontosnak tartom azt, hogy a legalitás kérdésében megegyezzen a három intézmény. Köszönöm, elnök. Még valaki esetleg szeretne hozzászólni? Jó. Akkor megvárjuk a tanácsi javaslatot. Diaz de Mera úr azt mondta, hogy péntek körül lehet rá számítani. Diaz de Mera a zárszó. Igen, elnök úr. Noblesse oblige, mondjuk ezt Spanyolországban. Vladimirnek, Zipel asszonynak és a bizottság képviselőnek is szeretnék köszönetet mondani. Reméljük a legjobbakat, és reméljük, hogy megkapjuk a dokumentumot pénteken. So we look forward to this next stage and next... Várjuk ezt a következő szakaszt mindannyian. Köszönjük szépen a munkát és az elszólást. Köszönöm kollégák a türelmet. Nagyon sok témát sikerült rendezni ma. Köszönöm még egyszer. 18-as napirendi pont. Csak jelezni szeretném kollégák, hogy három órakor lesz egy libe meghallgatása a Schengeni ö, együttműködés jövőjéről, jelenjéről és jövőjéről. Itt lesz ebben a teremben. Kérem, délután órakor pontban térjenek vissza a meghallgatást. Meghallgatandó. És akkor kicsit korábban tudtuk befejezni ma. Kollégák, zárjuk a délelőtti ülést délután háromkor találkozunk. Köszönöm.